Uh, so good afternoon, everybody. I'm sorry we're slightly late, but... Um, Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretnék kérni mindenkit, hogy foglaljon helyet, ugyanis átérünk a ma délutáni napi rendünkre. Az első napi rendi pontunk egy vélemény. Ezt az MV Bizottságnak készítjük a hamisító gyógyszerekről. A vélemény készítője Bastos asszony, és mielőtt megkezdjük, szeretnék neki nagyon boldog születésnapot kívánni, ugyanis ma van a születésnapja. Um, then, uh, so we have uh, Mrs. Bastos. Tehát akkor Bastos asszony fog szólni, aztán az árnyék jelentéstevők, Weiler asszony itt van, Buzoly úr is fog szólni, az Alder részéről Fox úr is itt van, ki van még itt az Álderi, illetve a többi frakció részéről? Szondegárt asszony. Heidi, te fogsz szólni? A fáradhatatlan Rüle asszony és Salvini képviselő. Jó, hát majd akkor szólítom az árnyékjelentéstevőket. Úgyhogy akkor Bastos asszonyt szeretném kérni, hogy tájékoztasson minket erről nagyon fontos anyagról. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kedves szavaiért. Először is szeretném bevezetni az első eszmecserét. A következő kérdésről van szó, 2001-es irány eh, elv 83-ból. 2001-83-as LK e irányelv. Szeretnénk megakadályozni, hogy hamisított gyógyszerek kerüljenek a piacra kerüljenek be az ellátási láncba. Főleg az gyógyszerek előállításáról van szó. Van itt még néhány kérdés, amely nyitott kérdés az Európai Bizottság javaslatában, és ezt szeretnénk megbeszélni a kollégákkal, és az ő véleményüket szeretném kérni a témával kapcsolatban. Az egyik kérdés egy alapvető pontot érint, és arról van itt szó, amit amivel foglalkozunk itt a szakbizottságban, a véleményben. A közegészségügyről, a népegészségügyről van szó, a fogyasztók érdekeiről. Arról van szó, hogy hozzáférjünk valódi gyógyszerekhez olyan gyógyszerekhez, amelyek nem veszélyeztetik a fogyasztók egészségét. Ebben az összefüggésben merült föl ez a kérdés, és ez szerepel az Európai Bizottság javaslatában is és az egyes cikkekben mindez elmarad, amögött, ami a, az egész jelenség tárgya tulajdonképpen. Egyre szélesebb körül a hamisítás, egyre inkább már bűn, nagy bűncselekmények tárgyát képezi. Nem engedhetjük meg azt, hogy a hamisított gyógyszerek gyógyszerek akár interneten keresztül még jobb és hatékonyabb elosztóhálózatba kerüljenek be. Ez az irányelv nem a gyógyszerek internetes kereskedelmével foglalkozik, erre nem térünk ki. Azonban erről nem feledkezhetünk meg. Az állásfoglalásunkban mindenképpen véleményünkben mindenképpen utalnunk kell erre a kérdésre. A hamisított gyógyszerek legtöbbször az interneten találnak gazdára, ezt ne felejtsük el, ezt mindenképpen jegyezzük meg a véleményben. Felmerül, kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy nincs meg a hamisított gyógyszerek definíciója, nem készült definíció, pedig ez döntő elem, hiszen tudnunk kell, hogy pontosan miről van szó, hiszen nagyon sok tagállamnak a, tehát a tagállamoknak, tagállamoknak tudniuk kell azt is, hogyha a hamisított gyógyszerekkel ellen fel akarnak lépni, akkor mely gyógyszerek felelnek meg a hamisított gyógyszer fogalmának. Ahhoz azonban a fogalmat definiálni kell. Nem történ, nem engedhetjük meg azt, ami manapság megtörténhet, hogy az egyik országban például egy gyógyszert hamisított gyógyszernek tekintenek, a másik országban pedig ugyanezt a gyógyszert nem tekintik hamisított gyógyszernek. Nyilván nem egyszerű a definíció, definícióban való megállapodás, de nyilván találunk majd valamilyen közös pontot, amely, amely segít nekünk. Például a WTO vitáira, a WTO álláspontjaira is a WHO álláspontjára is lehet utalni, és ezt is lehet alapul venni. Aztán még egy megfogalmazást szeretnénk fölvenni az új jogszabályba, amely a hamisított gyógyszerek fogalmára vonatkozik, de aztán ezt, ezt átmeneti megfog, definíciónak hat, hagyhatjuk, majd meglátjuk, hogy a WHO mivel rukkol elő. Aztán következő pont a biztonság, a biztonság kérdése, a gyógyszerek biztonságosságáról szóló tanúsítvány, hogy a végfelhasználók és mindenki, aki az elosztási láncban szerepel, valóban vizsgálni tudja, megbizonyos, megbizonyosodhasson arról, hogy valódi hatóanyagokból eh, készült a gyógyszer, és a hatóanyagokat sem hamisították a eh, termelési lánc során. Az Európai Bizottság ezt eh, is fontosnak tartja, hogy ezeket a biztonsági, biztonsági jegyeket, mm, jegyeket vegyük bele a jogszabályba. Ezek a biztonsági jegyek minden gyógyszerre kell, hogy vonatkozzanak, legyen szó generikumok, generikumokról, legyen, legyen szó új innovációkról, legyen szó vényköteles vagy nem vényköteles gyógyszerekről. Az Európai Bizottság javaslata nem ment olyan messze, mint ahogy ezt szerettük volna a nem vényköteles gyógyszerek esetében, mert ugye hát különböző Mm, különböző gyakorlatok vannak az egyes tagállamokban. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek egyes tagállamokban fénykötelesek, más országokban nem fénykötelesek, aztán vannak olyan országok, ahol akár a szupermarketben is meg lehet vásárolni ezeket a gyógyszereket, vagy vannak olyan országok, ahol csak és kizárólag gyógyszertárakban. Tudjuk ugye, hogy a különböző tagállamokban különböző eh, forgalmazási módok vannak, és forgalmazási szokások vannak, úgyhogy ezért a vény, nem vényköteles gyógyszereket semmiképpen nem szabad figyelmen kívül hagyni. Aztán a csomagolás, vagy újracsomagolás, kérdése is felmerül. Az Európai Bizottság javaslatában nem tiltják meg az átcsomagolást vagy az újracsomagolást a gyógyszerek esetében, mi pedig azt szeretnénk, hogy teljes mértékű biztonság valósuljon meg. Hiszen meg kell hallgatnunk ebben a kérdésben a e, szakértőket, az ő véleményüket az újracsomagolás kérdésében. E, még nem határoztuk meg az általános álláspontunkat, e, meg kell hallgatnunk a szakértőket ezzel kapcsolatban. Emellett még vannak további pontok, amelyekre szeretnék utalni, és amelyekben várom a kollégánk véleményét. Az adatbank kérdése, kérdése az adatbázis kérdése, itt ugye a különböző információkról van szó, magánágazatról, mag, privátszféráról van szó, ki kezeli ezeket az adatokat, amelyek az adatbázisba kerülnek, mennyire tudjuk ezeknek a biztonságát garantálni, ebbe felvegyük, felvesszük akkor a hamisított gyógyszerek adatait is, európai szinten ezt központosítjuk el, vagy tagállami szinten központosítjuk, ezt az adatbankot úgy kell kezelni, hogy ne lehessen az itt, tartalmazó, itt tárolt adatokkal visszaélni. Ezen kívül azt is fontosnak tartjuk, hogy az ellenőrzésre folyamatosan sor kerüljön, vannak bevált gyakorlatok az inspekciókkal kapcsolatban. Ez is lehet a, a felülvizsgálat tárgya. Mindemellett el kell mondanunk azt is, hogy olyan kérdésről van szó, amely esetében azokat is szeretnénk meghallgatni, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, akik akiknek feladatkörébe tartozik ezen kérdések kezelése. Gondolok itt a tagállami ügynökségek, hatóságok munkatársaira. Végezetül pedig a költségek, a biztonsági költségek, biztonsági intézkedések költségei, amelyek felmerülnek az irányelvnek köszönhetően hát ezek a költségek arányosak kell, hogy legyenek, és arányosan kell, hogy megoszoljanak a különböző résztvevők között a gyógyszergyártók, a forgalmazók között. Nem lehet a fogyasztókat túlságosan terhelni ebben a kérdésben, nem lehet őrájuk hárítani a legnagyobb terhet. Szeretnék köszönetet mondani, hogy meghallgattak, és remélem, hogy az önök hozzászólásai, megjegyzései minél hamarabb eljutnak hozzám, és minél hamarabb el tudom készíteni a véleményt a témával kapcsolatban. És ez, ennek alapján folytathatjuk a munkát. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen Bastos asszonynak a munkáját, és köszönöm, hogy az alappontokat megemlítette. Nyilvánvalóan nagyon fontos kérdések vannak az egységes belső piac működése szempontjából. Hozzászólók listáján minden árnyékjelentéstevő szerepel, de elnézést kérek, szerettem volna Terberger urat köszönteni a vállalkozásügyi főigazgatóság részéről, aki majd szintén hozzászól a vitához tehát akkor a listámon. All the shadows. Valamennyi árnyék jelentéstevő szerepel. So acting shadows, so I have... Árnyék jelentéstevő vagy helyettes. Zoe, Mrs. Ruler, Mr. Fox so far. Eddig. És Korea de Campos úr. És Tyler asszony. Még valaki? Akkor az árnyék jelentéstevő a szocialista frakció részéről Weiler asszony, tessék. Yeah, sorry. Köszönöm. Rossz nevet hallottunk, Steiler asszony nevét hallottuk, a szomszédom nevét, Weiler, Steiler, kicsit uh, hasonlóak ezek a nevek, de most már tudom, hogy én szólhatok hozzá. Pásztos asszony, nagyon sajnálom, de úgy értettem, hogy ön alternatív javaslatok csokrát várja tőlem, de hát én ezzel nem szolgálhatok. Nagyon sok dolgot fölvetett a bevezetőjében. Annyira átfogó szemléletet, szemléletről tett tanúbizonyságot, nem csak belső piaci szempontból, hanem ezen is túl ment. Egy dologban mindenképpen egyetértek az adatvédelemre, illetve nagyon sok dologban egyetértek az adatvédelemre vonat, beszélt, védelemről beszélt, aztán az inspekciókról beszélt, a biztonsági jegyekről beszélt, aztán nagyon fontosnak tartja azt, hogy az összes tagállamban egységes definíció legyen. Azt is helyesnek tartom, azt, azt is helyesnek tartom, hogy hogy óvatosságra int a költségek esetében, nem szabad mindent a fogyasztókra terhelni. Meg kell néznem még egyszer a jelentésében, hogy, hogy hogyan fogalmazott pontosan. De lényeg az, hogy én egyetértek ezekkel, sehol nincsen semmi problémám, egyetlen pontot sem tudok kritizálni, de két pontot hadd emeljek ki. Az egyik az elosztó hálózat különbözősége, ön ezt említette, öt tíz évvel ezelőtt volt már egy ügy homeopatikus gyógyhatású készítményekkel kapcsolatban, és láttuk, hogy nagyon különböző e, ezeknek a kezelése Angliában például teljesen más volt, mint más tagállamokban, és e, aztán végül is hagytuk ezt, nem akartuk ezzel megégetni magunkat, nem mertünk rá oktrojálni egyetlen tagállamra sem olyan gyakorlatot, ami náluk egyáltalán nem elterjedt. Úgyhogy egyszerűen várom a javaslatokat, azt hiszem, hogy túl korai az elosztó hálózatban harmonizálni. Talán 5-10 év múlva visszatérhetünk erre, de jelen pillanatban ezt korainak tartom. Illetve a másik pont az az, hogy nem igazán tudom, hogy az export és az import kérdésével hogyan fog szembenézni, hiszen eddig nem volt mindig az a helyzet, hogy Európa a nagyon csúcs termékeket ugyanabban a minőségben exportálta volna Ázsiába, vagy Afrikába, vagy máshova. Legalábbis régebben az volt a gyakorlat, hogy hát gyengébb minőségű termékeket exportáltunk. Kérdezem, hogy most így van-e ez még, meg kellene nézni ezt a helyzetet, és kitérni erre az véleményben is. Emellett azt szeretném kérni, hogy az ENVI szakbizottság meghallgatásán vegyünk részt, ezt nagyon fontosnak tartom. Nem hiszem, hogy tőlük függetlenül kellene dolgoznunk, hanem az ott, ott kellene felvetnünk a belső piaci szemléletmódunkat. Elnök, köszönöm szépen. Buzoly úr következik. Much, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Basztos asszonynak, nem csak a születésnapja alkalmából, hanem a kitűnő előadásért is. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, ugyanis a hamisított gyógyszerek fenyegetik Európát, és fontos, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk. Ezen kívül pedig időszerű biztosítani a betegek biztonságát is. Számos pontot vitatunk meg most a bizottság javaslatával kapcsolatban. Először is, ami az alkalmazási kört illeti, a vény nélküli gyógyszerek is tartozzanak bele, aztán pedig a biztonsági jegyekkel kapcsolatos javaslatok is szerepelnek itt, az átcsomagolás és a gyógyszertermékek legális úton történő terjesztésével kapcsolatos javaslatokat is meg kell említenünk. De a legális ellátási láncok biztosítása nem elegendő ahhoz, hogy a hamisító gyógyszertermékek ellen küzdjünk. Ugyanis itt egy szervezett bűnözői cselekményről beszélünk, és nagyon gyakran gyengék az intézmények, hogy fellépjünk. Ami pedig a belső piaci fogyasztóvédelmi szempontot illeti, hogyha a hamisító gyógyszerekkel akarunk fellépni, akkor viszont kénytelenek vagyunk az illegális értékesítési hálózatokra összpontosítani, például az internet. Az internet alapú értékesítés az egyik legfontosabb belépési pontja a hamisított termékeknek. Nem csupán ezen jogszabályjal kapcsolatban kell az egész témát kezelnünk, hanem fel kell szólítanunk a bizottságot arra, hogy további kezdeményezésekkel éljen. Ami pedig azt illeti, hogy hogyan tájékoztassuk a fogyasztókat arról, hogy milyen veszélyeket rejt magában az internetes vásárlás, azt hiszem, hogy egyértelműen arra kell biztatnunk a fogyasztókat, hogy a biztonságos hálózatokból vásároljanak. Gyógyszer termékek hamisítása szervezett bűnözői tevékenység, és szükségünk van a megfelelő eszközökre, hogy felvegyük vele szembe a küzdelmet igazságszolgáltatási rendőrségi együttműködésre van szükség. A jelenlegi bizottsági javaslatot kiegészítve ezt tudná biztosítani, hogy a hamisított gyógyszerek szemben fellépjünk, és a legmagasabb szintű védelmet biztosítsuk a fogyasztók és betegek számára. Köszönöm szépen, Heider Rőle. Én tulajdonképpen nem vagyok shadow, de a kollega nem ér rá, és én részt vettem legalábbis részben a találkozókon csatlakoznék a születésnapi gratulációkhoz, és hát mindenek előtt a jó bevezetőhöz. Már tegnap is komoly benyomást tett ez rám. Nagyon sok mindent megtudtunk. Támogatom ezt a kezdeményezést. Én is a hatályról szeretnék beszélni, amit a bizottság javasol, az tulajdonképpen a problémáknak csak egy százalékát fogja át. Tehát a problémák egy százaléka merül fel ezeken a legális csatornákon, és 99 százalékkal nem is foglalkoznak. A kérdés az az, hogy a Környezetvédelmi Bizottsággal talán kapcsolatba tudnánk lépni, hogy nagyobb nyomást gyakoroljunk a bizottságra, mert hogyha nem bővül a hatája a javaslatnak, akkor valószínűleg újabb javaslatokra kell sort keríteni. Különösen az internetre tekintettel igaz, hogy a hamis gyógyszerek definíciója kell, hogy az alap legyen, és mindaddig, amíg nincs közös fogalom meghatározásunk, addig nem is igazán tudunk irányelvet alkotni, úgyhogy nagyon nagyon jónak tartom ezt az egész javasolt eljárásmódot. A többi kérdésben is csak egyetérteni tudok azzal, amit elmondott, és támogatásomról szeretném biztosítani. Fox úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én frakcióm is támogatja ezt a jogszabályt, és egyetértek Puzoly kollégával, hogy ez szervezett bűnözői tevékenység, és mindent meg kell tenni a megakadályozása érdekében. A kiinduló pont persze az, hogy legyen egy elfogadott definíciónk, ez létfontosságú a belső piac számára, ebben meg kell tudnunk állapodni. És az internet kérdésével még néhány gondolat fair, és meg kell próbálni ennek a, ennek a jogszabályjavaslatnak a hatáját kiterjeszteni, hogy kiterjedjen az internetre. <clears throat> Erre nagy szükség lenne, és az én javaslatom az lenne, hogy az internet az majd az elkereskedelmi irányelv tárgya legyen, és abban a keretekben kellene, azokban a keretekben kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel. Szóval én nagyon örülök, hogy van egy felülvizsgálati záradék ezzel kapcsolatban, és hogy ez benne lesz ebben a javaslatban, ami a párhuzamos kereskedelmet illeti. És azt gondolom, hogy ez a költségekkel kapcsolatosan fontos, és vigyázni kell arra, hogy mi, amit ajánlunk, az arányos legyen, úgyhogy egyetértek Bastos asszonynal, hogy a vényköteles gyógyszerekre ennek ki kell terjednie, de azt hiszem, hogy még meg kell engem győzni arról, hogy arányos kiterjeszteni a nem vényköteles gyógyszerekre is ennek a jogszabálynak a hatáját. Ugyanis milyen kockázata van a nem vénykötelesek gyógyszerekre? gyógyszerek hamisításának. Szóval én nyitott vagyok a javaslatokkal szemben, de azt gondolom ezen még el kell gondolkoznunk. Köszönöm, köszönöm szépen, és Koredi Campos kollega következik. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu queria começar por cumprimentar. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Bastos asszonynak az elvégzett munkáért, illetve, hogy ma van a születésnapja. Nagyon fontos a téma, amelyet ő is bevezetett, és ahogyan ő maga is elmondta, nincsen egyszerű megoldás. Most három pontot szeretnék kiemelni, ami talán a megoldáshoz közelebb vihet minket. Nagyon aggaszt minket joggal, hogy interneten terjesztenek gyógyszertermékeket. És az internetes kereskedelem elleni küzdelem főhelyszíne talán nem ez a szakbizottság, hanem mondjuk a jogi bizottság, amely hozzájárulhat az internet szabályozásához. Igyekeznünk kell, hogy ezt a javaslatot gazdagítsuk, de talán azt a kockázatot is vállaljuk ezzel, hogy túl messzire megyünk. A felhasználókhoz, a felhasználók számára eljuttatandó információról kell szólnunk, és arról, hogy olyan gyógyszertermékekre van szükség, amelyen egy garancia jelzést találhatunk. Így a hibás, hamis információt talán úgy tudjuk törölni, hogyha egy párhuzamos irányelvet hozunk létre. A megfelelő módosítással és oly módon, hogy tájékoztatjuk megfelelően a betegeket. Egyetértek Foxóral, aki említette, hogy a biztonság szempontjából azokról a gyógyszerekről is szólni kell, amelyek nem vénykötelesek. És ezt a szigort pedig azokra is ki kell terjeszteni, ahol amelyek vénykötelesek. a nagykereskedelmi tevékenység egyes országokban. Nos, ezzel kapcsolatban tudhatjuk, hogy biztonsági szempontból ragaszkodnak ahhoz, hogy gyógyszertermékeket csak gyógyszertárba lehessen kapni, nem pedig máshol. azt hiszem, hogy olyan termékekről szólunk, amelyek nem vénykötelesek, ott ez plusz költség lehet hiszen ezek generikus gyógyszerek, nem kerülnek túl sokba. A szakbizottságunknak az a célja, hogy ezek a fogyasztó számára jól hozzáférhető termékek legyenek. Nem szabad, hogy a biztonság költségét csak a fogyasztóval kívánjuk megfizettetni. Valószínűleg természetesen ez lehetetlen, hogy végül ne a fogyasztónak kelljen ezt az árat megfizetni. Egy másik alternatíva pedig, hogy a költséget nem annyira a fogyasztó fizeti meg, hanem a lánc többi szereplője, akik megkapják a maguk javadalmazását az eredeti kiinduló költség tekintetében. Nos, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jámbor kívánság. Nagyon szigorúnak kell lenni, ez egyértelmű, azért, hogy ez is bekerüljön a javaslatba. Ezek lennének az én megjegyzéseim, de azt hiszem, hogy Bástos asszony a legfontosabb pontokat említett. Uh, Mrs. Thank you, uh, Mr. Chairman, and thank you, Rapper. Styler asszony, köszönöm szépen, elnök úr, és boldog születésnapot kívánok a jelentéstevőnek. Támogatom a vita nagy részét, azt gondolom, hogy a hamisított gyógyszerek témája, ahogyan nagyon sok kolléga mondta, ezek nem csupán illegálisak, hanem halálos veszélyt jelentenek azon fogyasztók számára, akik nem tudnak róla, hogy hamisított terméket vásárolnak. Ezért gondolom, hogy nagyon nagy felelősséggel rendelkezünk ezzel témával kapcsolatban, és a jelentéstevő is kiemelte, hogy mennyire időszerű ez. Aztán Weiler asszony említette a gyógynövény termékekről szóló irányelvet. Vannak olyan gyártók, amelyek ez, ilyen termékeket gyártanak, nagy, magas minőségű termékeket készítenek, azonban ...75%-ban nem is gyógynövénytermékek voltak, tehát ez egészen elképesztő arány. Aztán pedig Campos úr említette, hogy különböző hagyományok vannak egyes országokban a táplálék kiegészítő irányelvnél, és láthattuk, hogy más és más hagyományok vannak az egyes országokban. A biztonság, az, a fogyasztók tájékoztatása tekintetében. Ami az internetet illeti, azt gondolom, hogy nagyon sok fogyasztó tényleg vásárol az internetről, és Érdekelne a bizottság részéről, hogy van-e pontos információ arra, hogy milyen arányban vásároltak ilyen termékeket az interneten. Nagyon sok olyan szavazóm van, aki gyakorlatilag függővé vált egyfajta önbarnító terméktől, amelyet az interneten vásároltak. Ez borzasztó egyébként, be kell injekciózni ezt a termékek. Szerintem rettenetes, hogy hogyan lehet ettől egyáltalán ezt hogyan tudnánk besorolni ezt a terméket, hogy most ez gyógyszernek számít, vagy minek? És nagyon sok orvos egyébként felhívta a figyelmet ugyanerre a problémára. Fox úr említette a vény nélküli gyógyszereket. Szeretném tudni, hogy a bizottság készítette erről egy hatástanulmányt, ugyanis Korea de Campos úr, illetve Fox úr is szóltak erről, Remélem, hogy nem döbbentettem meg önöket túlzottan az önbarnító termékekkel. Én magam egyébként személy szerint nem használom ezeket, de szavazóim felhívták erre a figyelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm, hogy egy újabb dimenzióra hívta fel a figyelmünket. Szártóri képviselő, a vásárlói oldal véleménykészítője volt holnap délelőtt harmadik napi rendi ponttal kapcsolatban újra itt lesz nálunk, ugyanis egy hatástanulmányt fog bemutatni nekünk a bizottság, és szeretném elismerni azt a tényt is, hogy nagyon jó megerősített együttműködésben dolgozik együtt az MV-vel, úgyhogy ezt a harmonikus kapcsolatot nagyon fontosnak tartjuk, és a továbbiakban is folytatni kívánjuk úgyhogy parancsoljon akkor öné a szó. presidente, oké. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Azért szerettem volna hozzászólni, mert jelentéstevő vagyok az ipari bizottságban e- ennél az irányelv, ebben az irányelvben. és szerettem volna itt még egyszer megerősíteni, hogy Bastos asszony által választott szemléletmód hasonló eh, ahhoz a szemléletmódhoz, amelyet én is követek az én szakbizottságomban. Főleg két fontos pontot kellene itt kiemelnünk és hangsúlyoznunk. Először is, ugye a gyógyszerekről beszélünk. Gyógyszerekről, vagyis eh, minden más terméktől eltérő termékről. Ez a termék az eleve nehéz helyzetben lévő embereknek nyújt segítséget. Hogyha gyógyszerekről beszélünk, akkor nem annyira a költségekről kellene vitáznunk, az eljárás költségeiről, hanem sokkal inkább az átfogó garanciáról, az átfogó megbízhatóságról, amelyet mindenképpen e, el kell várnunk ettől a terméktől. Hogyha valakinek e, e, használnia kell a gyógyszert, akkor teljes mértékű garanciát kell, hogy kapjon ennek a gyógyszernek a megbízhatóságáról. Itt most két aspektust kell kiemelnem. Először is a teljes nyomon követhetőségét, követhetőséget, legyen szó hat, hatóanyagokról, a teljes hatóanyag összetételről és az egész elosztó hálózatról. Ezeket a célokat kell elérnünk, és ezeket gyorsan kell elérnünk, hiszen ezek a határidők, amelyeket az Európai Bizottság határoz meg, túlságosan hosszúak és nem igazán indokolt, hogy miért legyenek ezek ennyire hosszúak. A következő gyenge pont a hatóanyagokra vonatkozik. Tudjuk, hogy egy gyógyszerben a hatóanyag az, ami tulajdonképpen a lényeg, a többi már csak csomagolás, külső vagy belső csomagolás, de a hatóanyagok is adhatják a gyenge pontját a gyógyszernek. Ugyanis az Európai Bizottság javaslata két hipotézisről beszél. Azokról az országokról, amelyek előállító országok, amelyek garanciákat tudnak adni, és vannak olyan országok, amelyek nem tudnak garanciákat nyújtani. Az első csoportban vannak azok az országok, amelyek tehát garanciát tudnak adni, és itt az a vélemény érvényesül, hogy ez a három éves időszak, amit az Európai Bizottság javaslatában szerepel, ez túlságosan hosszú. Nos, én ezt itt fel akartam vetni a Belső Piaci Bizottságban, az Ipari Bizottságban is fel fogom vetni. Ahol nehézségek vannak, ott ezt a kérdést a helyszínen meg kell vizsgálni. Az Egyesült, Királys, az Egyesült Államokban sikerült megoldani a problémát, ott nem állítanak elő gyógyszert akkor, hogyha egy időben olyan garancia érvényesül, mely szerint az összes előállító hely, az összes gyárat, gyógyszergyárat és helyszínt ellenőrizni lehet. Számos gyógyszergyár van az Európai Unió területén kívül is. Tudjuk azt is, hogy az ipari szövetségek illetve egyes tagállamok, és folyamatosan tájékoztatnak bennünket arról, hogy maximum 500 gyógyszergyártó helyszín van az Európai Unión kívül teljesen mindegy, hogy 500 vagy 2000 vagy 20 ezer ilyen előállító e, labor van, de akkor, akkor is ezeket a laborokat folyamatosan ellenőrizni kell, a lehetőséget kell biztosítani arra, ezeknek, arra hogy ezeket ellenőrizzük e, a hatóanyagok biztonsága érdekében. Elnök. Köszönöm szépen. Egy második megjegyzést e, hallunk most. This morning and I took... úrtól. Köszönöm szépen. Nem voltam, nem voltam jól ma délelőtt, és vettem valamit a gyógyszertjár, vettem valamit a gyógyszertárban, vény nélkül adott gyógyszert, és most már jobban ér, érzem magam, de hogyha hamisított gyógyszert kaptam volna, akkor nyilván nem éreztem volna, nem érezném most olyan jó magam. Nyilván nagyon sok polgárnak hatalmas gondokat okozhatnak a hamisított gyógyszerek. Elnök. Elnökként nekem is lenne egy-két megjegyzésem ezekről a kérdésekről. Először is az internetes értékesítés. Emlékezzünk erre a kérdésre. Tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy az általános szolgáltatásokról szóló irányelvben megegyezett múlt héten hétfőn a tanács, és ez hamarosan életbe is lép, és nagyon örülök, hogy ez így van, és nagyon hálás vagyok a kollégáknak, akik ezen dolgoztak. E, az, e, ez a szakbizottság az elektronikus kommunikációs rendszerekre vonatkozóan kidolgoztak egy rendszert azzal kapcsolatban, hogy a polgár, internettől hozzáférésre rendelkező polgárokat közérdekű információkkal lehessen ellátni. Lehet tehát figyelmeztető üzeneteket küldeni például akár hamisított gyógyszerekről, hamisított gyógyszerek egészségre való hatásáról, káros hatásáról. Ez szerintem nagyon jó példa arra, hogy a közbiztonságot erősíteni lehet ezzel az új irányelvel. Talán Basztos asszony végig gondolja majd, hogy akár ezt is fel tudja használni a javaslata elkészítésekor. Másodszor ez nagyban nagyban vonatkozik a biztonsági jegyekre, a csomagoláson eh, való biztonsági jegyekre. A fogyasztóknak tehát tudniuk kell, hogy mit kell keresni, eh, és látniuk kell, hogy ezek a biztonsági jegyek sértetlenek eh, a csomagoláson. Ez nagyon nagy előrelépést jelentene a közbiztonság területén. Ez az egyik fontos kérdés, hiszen ugye az emberek vásárolnak vényköteles gyógyszereket, amelyektől akár az egészségük mindenképpen, de az életük is függhet, és elengedhetetlen, hogy olyan gyógyszert kapjanak, amire számítanak. Nyilván ennek a hatájáról beszélnünk kell, de úgy tűnik számomra, hogy mindenképpen az elsődleges cél az, hogy hatékony legyen ez a javaslat, és ezért főleg a vényköteles gyógyszerekre kellene első lépésben ezt kiterjeszteni. De aztán a nem vényköteles gyógyszerekre is ki lehet terjeszteni, hiszen a hamisítással hatalmas marzsokat, hatalmas nyereséget lehet elérni a hamisítók a leghatékonyabb gyógyszereket kezdik majd el hamisítani, és főleg azokat, amelyek a legdrágább hatóanyagokat tartalmazzák, mert hát nyilván nagy nyereséget akarnak bezsebelni. Ezért kellene célzottan megvizsgálni az irányelv hatáját. Emellett nagyon fontosnak tartom a generikus gyógyszerekkel kapcsolatos információk rendelkezésre állását és a termékek leírását különböző nyelveken. Tudom, hogy az elosztók, a párhuzamos elosztók nagyon nagy problémákkal néznek szembe a meglévő jogszabályokkal kapcsolatban. Egyetértek Fox képviselővel, nem szabad beleavatkozni egy olyan rendszerbe, ami mondjuk jól működik, de hatalmas pénzek rejlenek a gyógyszerek újracsomagolásában is. Az utolsó pont, amit említeni szeretnék, nyilván nagyon sokat dolgoztunk a konformitási értékelésen is, és szerettük volna ennek az értékelésnek a sztenderdjeit emelni és erősíteni. És ez külön vonatkozik a gyógyszertermékekre. Azt hiszem, hogy az asszony nagyon nagy szakértelemmel nyúlt ehhez a témához, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ENVI szakbizottság jelentéséhez a mi véleményünk hozzáadott értéket képviseljön. Ez volt az én megjegyzésem. Töberger úr következik az ő véleményét fogjuk meghallgatni, és aztán Pasztos asszony lezárja ezt a vitát. Tessék. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy reagáljak néhány elhangzott felvetésre. Először is Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon hálásak vagyunk a támogatásért és a megértésért, egyetértésért, ami ennek a kérdésnek a fontosságát és súlyát illeti, és nagyon optimista vagyok, hogy ez az általános egyetértés a jogszabály sürgősségét illetően előbbre fogja vinni ezt a javaslatot az intézmény közi tárgyalásokon is, és így módon egy szigorúbb jogszabály keretében tudunk majd foglalkozni hamarosan ezzel a nehéz kérdéssel. Ami pedig a felmerült kérdéseket illeti néhányra reagálnék. A legfontosabb a hatállyal kapcsolatos, tehát a javasolt jogszabály hatáját érinti, és a bizottsági túlságosan szűk keretek között gondolkodott, hallottuk ez fontos kérdés, ide kapcsolódik az internet, és hát helyesen hangzott el, hogy ez a javaslatnak jelenleg nem tárgya. Először is azt szeretném mondani, hogy ezt azért csináltuk így, mert a jogszabályok a kiskereskedelemmel kapcsolatban a tagállamokban néhány tagállam megengedi az internetes gyógyszerkereskedelmet, más tagállam nem. Ez az egyik magyarázat. A másik pedig, hogy a legtöbb esetben az illegális gyógyszerek, úgynevezett gyógyszertermékek, amelyeket az interneten keresztül kínálnak, vannak, és hát ezt tudjuk a saját e-mail forgalmunkból is, hogy iszonyatos mennyiségű illegális díler jelenik meg az interneten, és Hát ez elsősorban jogszabály végrehajtási, érvényesítési kérdés. Tudjuk, hogy a bizottság az, ugye, az internet szolgáltatókkal is foglalkozott, és egy pilot, egy, egy kísérleti projektet indított a tagállamokkal össze együttműködve, hogy hogyan lehet a szolgáltatókat arra ösztönözni, hogy ezeket kapcsolja ki. És hát, ami pedig az együttműködési készséget illeti, az megvan. Tehát itt külön kell választani a jogszabály érvényesítési, végrehajtási problémákat a jogszabályi problémáktól. És persze lehet ezt tovább alakítani, és lehet ezen gondolkozni, de azért ez sok esetben a tagállami hatáskört érinti, illetve a tagállamok rendelkeznek ezzel kapcsolatos jogszabályokkal. A hatállyal függ össze a definíció kérdése is, és ez is kritikus hangvétellel hangzott el. A tanács is megvitatta ezt kritikusan, és hát lesz a definícióról vita. Fontosnak tartom, hogy bármilyen definíció is legyen a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatban, figyelembe kell venni, hogy mi nem szeretnénk szellemi tulajdon jogokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozni, és eddig ezt az elvet betartotta a munkacsoport, amely a WHO-nál foglalkozott a hamisított gyógyszerekkel, még akkor is, hogyha ott sem állapodtak meg definícióban. A biztonsági területtel kapcsolatos hatályt illetően. Figyelembe vettük, illetve vizsgáltuk, hogy a nem vényköteles gyógyszereket is be kell -e venni ebbe, illetve a hatás tanulmányokba, és itt egy külön fejezet foglalkozik ezzel. Végül is arra a következtetésre jutottunk, hogy a kockázatok nem annyira nagyok, mint a vényköteles, csak vényköteles gyógyszerek esetében, és a pótlólagos költségek nem igazolják ezeknek a felvételét is. Mi azt mondtuk, hogy a mellékhatását a nem vényköteles gyógyszereknek, azok korlátozottabbak a mellékhatások, és nincs persze zéró kockázat, de hát új forgalmazási csatornák is megjelennek itt, mert ugye néha ezek a nem vényköteles gyógyszerek szupermarketekben is kaphatók, úgyhogy úgy gondoltuk jobb, hogyha csak a vényköteles gyógyszerekre terjesztjük ki ennek a jogszabálynak a hatáját. Ott van az a kérdés is, hogy hogyan lehet a biztonsági kritériumokat kezelni, milyen módszert lehet erre választani. Voltak aggodalmak a személyadatok védelmével kapcsolatosan, és a jogi a javaslatban azt mondtuk, hogy felveszünk mindenféle mozgást, de hát ez adott esetben, hogyha egy ilyen adatbázist hozunk létre, ez a személyi adatok sérelmét jelenteti, ez nincs benne a jogszabály javaslatban, de osztjuk az aggodalmat, hogy egy ilyen adatbázis komoly aggodalmakat vetne fel az adatvédelemmel kapcsolatosan. Együttműködés, a különböző hatóságok közötti együttműködés egy további aggodalom volt. Itt szeretném azt mondani, hogy egy évvel ezelőtt most már a tagállami gyógyszerhatóságok vezetői összejöttek, rendőrség képviselői is ott voltak. Tehát van erre igény, de már halad előre az ügy, hogy ez a tagállamokkal való együttműködésbe belekerüljön, és a különböző disziplinákat is összehozzuk. Ebben a, ebből a szempontból érdemes elmondani, hogy az Európa tanács is foglalkozik a kérdéssel, különösen a büntetőjogi vonatkozásokkal a hamisított gyógyszerek esetében, és ez szintén egy nagyon fontos a hamisítás elleni küzdelemben. Utoljára és nem utolsó sorban az API kérdéssel kapcsolatosan nagyon nagy számban vannak különböző termékek, amelyek harmadik országból érkeznek, és itt szeretnénk a felügyeletet, a növények, a beérkező növényeket ellenőrizni, sokkal magasabb szinten kell itt együttműködni a tagállami hatóságokkal is, és szükség van arra is, hogy azok az országok, amelyek exportálnak az Európai Unióba, ilyen aktív, illetve hatóanyagokat, Kína és India ezekét legnagyobb, itt már megkezdődtek a tárgyalások, tárgyalása közvetlenül ezzel a két országgal annak érdekében, hogy az átmeneti időszakot csökkentsük, úgyhogy itt már aktívak vagyunk, hogy a Szátori kollega által említett kérdést kezeljük, hogy legyenek garanciák, hogy ezek a harmadik országok, ahol, ahonnan hatóanyagok érkeznek, komolyan vegyék a saját felelősségüket, és vegyék komolyan ott is a különböző végrehajtási rendelkezéseket. Be is fejezem, de azért még azt elmondanám, a mi felelősségünket, mint exportőrök, tehát gyógyszerexportőrök felelősségét illetően, hogy biztosíthatok mindenkit arról, hogy minőségi szempontból az európai jogszabály már most előirányozza, hogy ezek nem lehetnek alacsonyabb szintű termékek minőségben, amennyiben harmadik országokba exportáljuk őket. Köszönöm, hogy kaptam lehetőséget, hogy mindezt elmondjam. Köszönöm szépen, hogy ilyen széles körben tért ki a kérdésre. És most pedig Bastos asszonynak adom meg a szót a jelentés felelőssének, hogy foglalja össze, és mondja el a menetrendet, hogy hogyan fogunk tovább lépni ezzel a dossziéval, illetve anyaggal. Bastos asszony. Köszönöm eh, szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Magam részéről köszönetet szeretnék mondani eh, minden hozzászólónak és a kollégáknak, akik elmondták elképzeléseiket ezzel az anyaggal kapcsolatosan, amelyet eh, egy nagyon érzékeny kérdésnek tartok. Köszönöm a bizottság képviselőjének, hogy ilyen sok tisztázó megjegyzést tett, amit az imént hallottunk, ami a kulcskérdéseket illeti, amelyeket itt eh, többen említettek számomra, és az én munkám szempontjából nagyon jó tudni azt, hogy vannak olyan kérdések, amelyek valóban eh, tisztázottak, és hogy ezek tulajdonképpen konszenzust eh, biztosítanak. Például azt a kérdést, hogy milyen nagy szükség van a megfelelő definícióra, azután a hatóanyagokkal kapcsolatban is elhangzottak a megjegyzések, amelyekben általános az egyetértés. Azzal kapcsolatban, illetve azt kiegészítve, amit a bizottság mondott, Fontos, hogy mi hamarabb a kölcsönös elismerés a tagállamok között történjen meg a hatóanyagokat illetően, és azután, hogy a hatállyal kapcsolatban is szülessen megállapodás. Éppen ez az a kérdés, amelynek kapcsán egyértelműen kiderül, hogy mindenkit ugyanaz az aggodalom vezet, és ez elsődlegesen a hamisított gyógyszerek interneten keresztül történő értékesítése. Lehetőség van egy megközelítésre az időközben elfogadott irányelvek keretében, és Harbor kollégának szeretnék gratulálni a Telekom csomaghoz, ugyanis ez közvetlenül segíthet nekünk is, és ez segítheti a tudatosítást, a, a kérdés iránt érdeklődés felkeltését az internet felhasználó körében, hogyha gyógyszert vásárolnak interneten keresztül, hogy tudják, hogy az hamisított is lehet. Úgyhogy ennek a lehetőségnek a révén tudunk itt segíteni, illetve hozzájárulni a tájékoztatáshoz. A bizottság amit elmondott, semmiféle kifogásom nincs az ajánlással kapcsolatban úgy, ahogyan ez a javaslatban szerepel, a nem vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatban. Azt hiszem, vannak olyan vélemények, álláspontok, amelyeket esetleg még erősebben meg kell vizsgálni, pontosabban meg kell gondolni, elemezni kell, ugyanis ha a nem vényköteles gyógyszereknél a biztonsági mechanizmusok szintén megjelennek, hogy itt is a nyomon követhetőség biztosított legyen, ahogyan Szártori asszony mondta, tehát hogy meglegyen minden garancia. Ez fontos, tehát ugyanakkor ez hatalmas költségvonzattal jár. És ezeket a költségeket adott esetben ezek nagyon magasak is lehetnek ezek a költségek a ö, haszonhoz, az elért ö, haszonhoz ö, viszonyítva. ha ezeket a termékeket, gyógyszereket a végfelhasználó megvásárolja, hát illetve nekünk fontos legyen, hogy ott is ugyanezeket a megfontolásokat érvényesítse, amikor ilyeneket vásárol. De nem szabad elfelejteni, hogy ennek az irányelvnek a hatája a hatásvizsgálat után Ebből ki kell derülni, hogy különböző gyógyte, gyógyszerészeti termékek vannak, amelyeket vény nélkül is árusítanak, de hát különbözően kezelik ezt az egyes tagállamokban. Számunkra fontos, hogy a költségek egyenletesen alakuljanak, Szátori asszony is ő elmondta ezt. A lényeg a biztonság, a betegek számára a biztonság garantálása. Ez a legfontosabb. És azok, akik gyógyszert gyártanak, azok alapvetően abban érdekeltek, hogy ez a biztonság meglegyen. Ugyanis a gyógyszerhamisítás olyan tevékenység, amely a gyógyszeriparnak is nagyon komoly károkat okoz. És a költségek, amelyek a hamisított gyógyszerek miatt merülnek fel, azokat is figyelembe kell venni. A gyógyszeriparnak is gondoskodni kell arról, hogy olyan gyógyszereket forgalmazon, amelyek biztonságosak és abszolút nyomon követhetők. Köszönöm a hozzászólásokat, ezek rendkívül hasznosak, értékesek voltak számomra, és ami pedig a menetrendet, illetve az időtervet illeti ezzel kapcsolatban, e, azt tudom elmondani, hogy Matthias asszonyjal, az illetékes bizottság jelentés felelőssével még lesz egyeztetés, azután az ENVI bizottságban áprilisban fogadják el a jelentést, és májusban kerül a Strasburgi plenáris elé. Köszönöm szépen. Okay, well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen, Bastos asszony, mondja az elnök nagyon világosan elmagyarázta nekünk ezt a dossziét, és remélem, hogy kellemesen tölti majd a születésnapja hátra lévő részét. Térjünk át akkor most a következő napi rendi pontra. Meglehetősen fontos téma ez a szakbizottság számára, és azt hiszem, hogy nagyon informatív is lesz az előadás, amit hallhatunk. A már lezajlott vita során hallhattunk problémákat a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban, főként pedig a fogyasztóvédelem területén. 2004-ben ez a szakbizottság volt felelős azért, hogy jóvá hagyja az első rendeletet, amely a nemzeti hatóságok együttműködésre vonatkozott, olyan nemzeti hatóságok együttműködésére, amelyek a fogyasztóvédelemmel foglalkoztak. Gebhard asszony volt annak a jelentéstevője. Úgyhogy valószínűleg különösen érdekes lesz számára megnézni, hogy az a rendelet azóta hogyan alakult. Július 18-án a bizottság egy jelentést fogadott el az irányelv, illetve a rendelet működésével kapcsolatban, illetve vizsgáltak egyéb aspektusokat is, a fogyasztóvédelmi jogszabályok, illetve közösségi vívmányok végrehajtásáról. Kuneva asszonynak mondtam egyébként a minap, amikor meghívtak, hogy a Szánkó főigazgatóság tizedik évfordulóját ünnepeljük meg, hogy ő az Európai Unió szakzsargomba egy új szót vezetett be, mégpedig azt, hogy sweep. Főként az online kereskedelem tekintetében, annak a vizsgálata tekintetében, Kuneva asszony nagyon is rajta hagyta a kezenyomát ezen a munkán. Most akkor felkérném Molnár Tamás urat, a bizottság részéről, aki a végrehajtási tevékenységekkel foglalkozik, hogy tartsa meg előadását, utána pedig meghallgatjuk a kérdéseket és megjegyzéseket a képviselők részéről. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk itt a szakbizottságba. Szerintem a képernyőn megnézhetik az előadását, és mindenkinek megvan papír alapú változatban is, hogy esetleg nem látják jól a monitort, úgyhogy kérem, hogy tartsa meg előadását, és aztán pedig aki megjegyzést szeretne fűzni ehhez, az nyugodtan hozzászólhat. De nyilván Gebhardt asszonyt a lista elejére fogom venni, hiszen ő volt a jelentéstevője az eredeti javaslatnak. Parancsoljon! Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy bemutassuk a végrehajtási csomagot az IMCO bizottságnak. Igaz az, amit ön állított. A végrehajtás tényleg a fogyasztóvédelmi politika kulcsfontosságú eleme. Lehet, hogy a kivetítés nem működik olyan egyszerűen, de majd megoldódik. Ahogy ön is mondta, a végrehajtás tehát nagyon fontos, hiszen úgy gondoljuk a számkóban, hogy nem elég az embereknek jogot adni valamire, ezt a jogot gyakorolni kell és végre kell hajtani hogyha Európa értékeiről beszélünk, akkor mondhatjuk azt, gondolhatjuk azt, hogy már éppen elég jogszabályunk van, eh, de nem biztos, hogy mindegyiket betartjuk, és erről gondoskodunk mi, ezt nézzük meg mi, hogy tényleg mindegyiket betartjuk-e, és erről szól a végrehajtás. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években nagyobb eh, hangsúlyt fektethetünk a végrehajtásra, a jobb eh, végrehajtásra, és ezért eh, hoztuk létre ezt a csomagot, hiszen eredetileg a jogi követelmény csak egy fogyasztóvédelmi szabály, ö, jogszabályokról ö, szóló áttekintésről szólt, azonban ez egy szélesebb körül terület, és olyan kérdésekről is beszélünk, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a jogszabályhoz, de mindenképpen értékesek az európai polgárok számára. Néhány szót szólnék a háttérről. Miért nyújtottuk be ezt a nyilatkoz, miért készítettük el ezt a nyilatkozatot? Azért, mert a végrehajtás az Európai Uniós Fogyasztóvédelmi Stratégia, 2007 2013 stratégia egyik alappillére. Másodszor a kihívás, amelyet szerettünk volna megoldani, vagy amelyet szerettünk volna eh, szembenézni, ez a végrehajtással kapcsolatos. Harmadszor pedig, ugye jogi kötelezettségünk jelenteni a tanácsnak és a bizottságnak ezért készítettük el a csomagot. Szeretnék néhány szót szólni a CPC hálózatról. Ezek, eh, tehát a hálózat legfontosabb eh, elemeiről beszélnék. Miről szól ez a hálózat? Ez a hálózat, a hármas eh, diát szeretném kérni, hogyha megengedik. Pontosan erről van szó. Tehát 2006 szeptembere óta működik ez, amikor is életbe lépett a CPC jogszabály, és nemzeti végrehajtó hatóságok hálózatáról van szó, amely amelyek kompetenciát kaptak arra, hogy szorosabban együttműködjenek a fogyasztóvédelmi jog megsértése ellen határokon átnyúló helyzetekben. Tehát a tagállamok hajtják végre ezeket a jogszabályokat, és az Európai Bizottság pedig keretet ad ennek a hálózatnak a működéséhez. A CPC hálózat, nos, mit tehetnek a végrehajtók? Először is információt cserélhetnek egymással. Ez hát a vizsgálat fedőneve. Ha úgy gondolják, hogyha valamelyik másik, hogy valamelyik másik országban meg kell vizsgálni valami kérdést, akkor ezt a vizsgálatot lefolytathatják. Aztán végrehajtási intézkedéseket kérhetnek, hogyha a fogyasztók kollektív érdekei forognak kockán, akkor más, a másik országot felhívhatják arra, felszólíthatják arra, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértésével hagyjanak fel. Harmadszor pedig korai szakaszban, amikor azonosítjuk a problémákat, akkor azt megállapítjuk, hogy esetleg másik országok is átvehetik ezeket a mm, jogsértéseket, és erről időben tájékoztatni tudjuk a illetékes szervezeteket. A CPC jogszabály hatája korlátozott. Ez tehát egy hálózat, és a jogszabály célja a kollektív fogyasztói érdekek védelme olyan esetekről van szó, ahol a fogyasztók kollektív érdekeit sértik, vagy felmerül annak a veszélye, hogy sértik. Mit tettünk eddig? Ahogy elmondtam, a hálózat 2006 óta működik. 2007-ben, 2007 volt az első teljes évünk, 327 kérést kaptunk, 2008-ban 392, ebből 100 figyelmeztetés volt. És idén, ez még az idei év még nem, az idei év nem jelenti a jelentés tárgyát, hiszen csak az első két évről beszélünk. Eddig 291 kérést kaptunk, valószínűleg legalább annyi kérést fogunk kapni az év végéig, mint tavaly. Mit csinálunk még? Ezek ugyanis az alapeseteknek a kezelése, ezek a mindennapi feladataink, azonban szerettünk volna ennél többet adni, többet nyújtani. Szerettünk volna láthatóbbá válni, szerettünk volna érték, értékesebbé válni, hozzáadott értéket teremteni, amit nem lehet megteremteni máshogy. Három koordinált, koordinált végrehajtási gyakorlatot szerveztünk már, ezeket úgy hívjuk, hogy sweeps. E, itt a e, végre hajtásért felelősek az internetet, e, az online piacokat, az, a weboldalokat böngészik át, és itt vizsgálják, hogy ezek megfelelnek-e a fogyasztóvédelmi szabályoknak, vagy van -e olyan jel, ami arra utal, hogy a fogyasztóvédelmi szabályokat megsértik. Aztán közös projektek, különböző szervezetek összeülhetnek és meghatározhatják a céljaikat, közösségi és nemzeti alapok finanszírozzák a közös projekteket. A harmadik pont az az, hogy ennek a hálózatnak a működése nagyon hasznos adatokat tud nekünk nyújtani. Ezeket főleg a fogyasztói piaci táblázatokhoz használjuk, de nem csak ehhez, hanem indikátorként használjuk ezeket a belső piacon. Erről szól tehát a hálózat, és eddig erről volt szó. Körülbelül ezer illetékes dolgozik ebben a hálózatban, jogszabály végrehajtásért felelős személy. Nagyon nagy potenciálja van ennek tehát. A csomagot, a fogyasztóvédelmi végrehajtási csomagot 2009. júliusában fogadták el, és ez két kezdeményezésből áll, az egyik egy nyilatkozat, a másik pedig a biennial jelentés, amely jelentés minden második évben jel, jelentést készít a, szabály, a jogszabály végrehajtásáról. Olyan sok új dolgot azonosítottunk, amelyek nem szerepeltek a BNL jelentésben, hogy ezeket egy külön nyilatkozatban foglaltuk össze. A végrehajtási nyilatkozat a háttérre utal, ezt felvázolja, eh, meghatározza a végrehajtást, azonosítja a legfontosabb kihívásokat és prioritásos területeket határoz meg. Öt ilyen prioritásos területet határoz meg, ezekre majd ki fogok térni. Nagyon fontos az is, hogy mivel új jogszabályról van szó, amelyet még csak két éve mm, hajtunk végre, nem akartunk új jogi kezdeményezéssel élni. Ezért a kihívásokról beszélünk egyelőre, és műveleti mm, adatokról van itt szó, hogyan lehet javítani a végrehajtást. Az öt prioritásos terület, amelyeket meghatároztunk, a következők. A ezek nem sorrendben szerepelnek, nem fontossági sorrendben szerepelnek. Először is a, az együttműködési kereteket szeretnénk erősíteni. Két ilyen keret van. Az egyik a termékbiztonságra vonatkozik, ez a RAPEX, a másik pedig a fogyasztók gazdasági érdekeit kívánja erősíteni és megvédeni, ez a CPC hálózat. Másodszor erősíteni szeretnénk a piaci ellenőrzés és a végrehajtási vizsgálatok átláthatóságát. A végrehajtásért felelősök arról tájékoztattak bennünket, hogy ez a leghatékonyabb eszköz az ő kezükben a nyilvánosság. Ennek két előnye van. Az egyik az az, hogy az esetleges jövőbeni áldozatokat figyelmeztetni tudja, és a tudatosságukat e felé irányítja, másodszor pedig eltérítheti az esetleg a fogyasztó védelme, fogyasztói érdekek megsértését célzó vállalkozásokat az eredeti céljaiktól. Van egy ilyen hálózat tehát, és hogyha erről tudnak a cégek, a vállalkozások, akkor hát kétszer is meggondolják, hogy a fogyasztói érdekeket sértő gyakorlatot folytatják-e vagy nem. A harmadik pont, amit szeretnék említeni, ez inkább operációs jellegű, sokkal inkább magáról a hálózatról van itt szó. A fogyasztói szabályok közös értelmezéséről van itt szó. Különbözőképpen értelmezik ugyanis gyakran ezeket a jogszabályokat a különböző tagállamokban, úgyhogy nagyon fontos lenne az, hogy a különböző tagállami illetékesek összeüljenek és közös definíciókban gondolkodjanak. A SWEEP programokat használjuk erre, iránymutatásokat, illetve közös cselekvéseket. A negyedik pont arról szólt, hogy erősíteni kell a piaci megfigyelést, hogy jobban, célzottabban tudjunk végrehajtani. Ezért hoztuk létre a fogyasztói piaci <coughs> eredménytáblát, és ezért szeretnénk a jövőben egyértelmű, megbízható statisztikai adatokra alapozni a döntések során. Az ötödik prioritás pedig a következő. Európa nagy és egyre növekszik, de nem tudjuk az összes problémát megoldani. Szembe kell nézni a kívülről érkező kihívásokkal, nehézségekkel. Ezért úgy látjuk, hogy nagyon fontos a nemzetközi együttműködés. És ez a jövő útja. Két területen, főleg a termék biztonságban ez már létezik Kínával, és részben az Egyesült Államokkal, és a CPC területen pedig egyeztetünk, tárgyalunk a végrehajtási együttműködési egyezményről az Egyesült Államokkal. Itt láthatják a végrehajtási nyilatkozat láthatták a végrehajtási nyilatkozat eredményeit. Ami a bienniál jelentést illeti, ez a másik csomag, Nos, ennek keretében világos jogi kötelezettségünk van, tehát két évente jelentést kell készítenünk, ez a 21-es cikkben szerepel. Ez a jelentés a tagállamok és az Európai Bizottság álláspontját tükrözi a CPC szabályozás végrehajtásával kapcsolatban. Mivel a jogi kötelezettségünk az, hogy két évet fedjünk le, itt most 2007 és 2008-ról van szó. A biennial jelentésben a legfontosabb következtetés az volt, hogy a CPC hálózat már most kézzelfogható eredményeket hozott, több mint 700 esettel foglalkoztunk az, el, az első két évben. Nagyon sok feladatunk van még. Két különböző hiányosságot állapítottunk meg. Az egyik egy opera, operációs, tehát műveleti kérdés, a másik horizontális. Ebben az anyagban arról beszélünk, hogy mit tehetünk, hogy lehet zöggenőmentessé tenni a végrehajtást, és hogyan lehet a fogyasztók számára az előnyöket kézzelfoghatóvá tenni. Melyek a következő lépések, hogyan akarunk tovább haladni a jövőben? Először is úgy gondoljuk, hogy a hatóságokkal folytatni kell a párbeszédet az operációs kérdésekben. Például gyorsíthatjuk-e a végrehajtást, hatékonyabbá tehetjük-e, van-e elég eszközünk erre az eszköztárunkban. Ezen a területen az Európai Bizottság egyedül a tagállamok nélkül nem haladhat az úton, mert a végrehajtás a tagállamok kezében van, úgyhogy nagyon fontos az együttműködés. Másodszor pedig Biztosítanunk kell azt, hogy a hálózat működőképes legyen és hatékony legyen. forrásokról van itt szó, legyen szó pénzügyi, emberi eh, erőforrásokról és politikai kötelezettségvállalásról. Ez az a terület, eh, amelyen még nagyon sokat javíthatunk Európában, hiszen azt gondoljuk, hogy a hálózat eh, működését, működtetését eh, ösztönözni lehet akár további jogi lépések nélkül is. Ez tehát a csomag, ez a két anyag, amely ennek az előadásnak az alapját képezte, és akár további részletekbe mehetek, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Anyway, thank you very much indeed. Uh, nagyon köszönjük. Valóban nagyon világos volt ez az előadás. Mindannyian megkaptuk annak kinyomtatott változatát. Kollégák, tehát akkor önöké a szó, hogyha megjegyzéseket vagy kérdéseket szeretnének hozzáfűzni, vagy bármilyen más témát, kérdést, amely a jelenlegi munkánkhoz kapcsolódik. Nyilván Gebhardt asszony, illetve Sáldemóze képviselő szerettek volna hozzászólni, úgyhogy megnyitom a felszalk listáját. Kreuzmann úr, és biztos vagyok benne, hogy mások is szeretnének még szólni. Tehát akkor Evelyn Gebhardt fog először szót kapni a rendelet végrehajtásával kapcsolatban, amelyéről volt a felelős. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak is ezeket a világos gondolatokat és a problémák világos felvetését. A kollégáimnak, akik akkor nem voltak még képviselők, illetve nem ennek a bizottságnak voltak a tagjai. Elmondanám, hogy miről is volt akkor szó. Arról, hogy biztosítani kell a hatósági együttműködést a tagállamokban a jogszabályok végrehajtásával és a problémák felderítésével kapcsolatban. A, ezt kívántuk javítani. És ebben a rendeletben egy olyan rendszert dolgoztunk ki, amely nagyon bürokratikus, nehézkes, és akkor ez nekem nem igazán tetszett, amikor ezt elfogadtuk, de ez volt az egyetlen lehetőség, hogy a tagállamokkal együttműködve egyáltalán valamit elindítsunk. A hatóságok a tagállamokban a jogszabályok végrehajtását illetően nagyon különbözőek, nagyon különböző a végrehajtási rendszer, és nagyon különböző szervek foglalkoznak a jog alkalmazással. Emlékszem, Malcolm, a vitákra például Nagy-Britannia és Németország között, itt komoly nehézségek voltak, hogy ezt a két országot valahogy egy kalap alá vegyük, mert Németországban a jogszabályok végrehajtása, különösen a fogyasztóvédelmi központ tevékenysége révén nagyon fontos. Nagy-Britanniában ez is és kizárólag a különböző közigazgatási szervek végzik, és hát a britek nem tudták elképzelni, hogy hogyan tudnak egy külön szervezettel, egy nem kormányzati szervel együttműködni. És ezek voltak azok a problémák, amelyekkel foglalkoznunk kellett annak idején, és ez a magyarázata, hogy ilyen bonyolult rendszert tudtunk csak kidolgozni, hogy egyáltalán legyen valami, és elinduljon egyfajta együttműködés. Éppen ezért nem is vártam, hogy az Európai Bizottság Eh, már is két év múlva javasolni fogja a módosítást. Számomra világos, hogy milyen fontos a bizalom. Először is meg kell teremteni a bizalmat a tagállamok között, hogy tényleg működik az együttműködés. És az is világossá vált most a bemutatta a prezentáció kapcsán, hogy a operatív tevékenységek keretében még nagyon sok lehetőség van a jobbításra, korrekcióra, és ezért jó, hogy megvannak ezek a jelentések, és így a parlamentnek lehetősége van arra, hogy pontosan megnézze még egyszer, hol vannak a problémák, és hogy hol merülnek fel kritikus kérdések. Nagyon szépen fogalmazott, hogy vannak operatív problémák, meg korrekciós lehetőségek. Hát melyek azok a problémák, amelyek ma a legmarkánsabban jelentkeznek, és milyen megoldási lehetőségeket látnak önök azon kívül, mint amit sejtetett is, hogy pénzügyi és személyi kérdésekre is megoldást kell találni a tagállamokban. Azt hiszem, hogy a válság közepette, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy egyáltalán hogyan tudjuk a kompetenciákat összehozni. Ez az egyik kérdés, amely fontos véleményem szerint, és itt van szükség javításra. Második kérdés. Számokkal szolgált a 2000-es 7-es, 8-as, és részben a jelenlegi 2009-es évre is a megkeresésekkel kapcsolatban. De nem mondta meg, hogy mennyire voltak ezek eredményesek. Vagy hogy egyáltalán mi volt mindennek az eredménye. És ezt én azért Örömmel hallanám, ha el tudnám mondani, hogy 2007-ben 327 eh, eh, megkeresés, először is milyen országokból jó lenne tudni, eh, hogy hol a legjobb, és hol a legkevésbé jó az együttműködés. Tehát a 327-ből hány esetében volt pozitív a végeredmény, és hány esetben nem, és akkor miért nem, hogy nem sikerült megoldást találni. De ezek a azok a kérdések, amelyek engem úgy igazán érdekelnének, és nagyon hálás lennék, hogyha ezzel kapcsolatban tudna még néhány információval szolgálni. Harmadik és egyben utolsó kérdésem, az operatív kérdésekről már szóltam. Hát azt szeretném, hogy mondjál nekünk még egyszer, a SWIFT, a RAPEX, scoreboard rendszereken kívül, hogy a saját felismeréseik alapján, ahogy az, ami a tanulmányból kiderül, mit tartanak még szükségesnek, és az utolsó összefüggés, politikai összefüggés, hogy ezek a viták, amelyeket itt le kell folytatnunk, ezek mutatják, hogy esetleg szükség lenne európai szinten mégiscsak végrehajtási mechanizmusokat érvényesíteni, mint például a kollektív vízkereset, hogy az együttműködés valóban pozitív hatással legyen az európai fogyasztók számára. Hát ezek lennének az első kérdéseink. Köszönöm. Köszönöm tényleg. Most néhány egyéb hozzászólót is meghallgatunk, és utána kapja meg a bizottság képviselője szót Sál de Móze, Krajcer és Vábe kollégáké. És hát van még valaki, aki hozzá kíván szólni, Sál de Móze asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm a... Köszönöm. Azt hiszem, hogy számos további kérdésre ösztönöznek bennünket az elhangzottak. Milyen esetek ezek, ez a 700, amit ugye megvizsgáltak? Mit eredményez ez, és a megoldott esetek hogyan mutatják az együttműködést? Nagyon jó lenne mindenről több részletet megtudni. Dániában tudom, hogy számos esetben kiderült, hogy nagyon hosszú ideig tartanak ezek a folyamatok és a különböző weboldalak, például légitársaságoké nem igazán alkalmazzák, nem felelnek meg az európai jogszabályoknak. Na most ha nagyon sok időt, sok esetben hónapok telnek el, mielőtt egyáltalán foglalkoznak a kérdéssel. Milyen menetrend érvényesül itt, hogy esetleg ez az igazi probléma, az idő kérdése, és nem is annyira az együttműködés. Tehát milyen esetekkel foglalkozunk, ez a kérdés igazándiból. És hát csak egyet tudok érteni abban, hogyha ez működni fog, akkor biztos, hogy több pénz kell, és a hatóságok és a tagállamok esetében, és ehhez viszont politikai támogatás kell. És hadd mondjak már azt is, hogy néhány hete hallottuk a bizottságtól, hogy hogyan alakul az új piac felügyeleti rendszerrel kapcsolatos joganyag végrehajtása, és két tagállamról hallottunk, amelyek úgy döntöttek, hogy több pénzt szánnak erre a kérdésre. Mindössze kettő tagállam döntött így, hogy segítenek még szigorúbbá tenni a jogszabályokat. Ez tény, és hát erre oda kell figyelni és a piaci felügyelet nagyon kritikus kérdés, és ez fontos, hogyha a jogszabályokat sikeresen akarjuk végrehajtani. Köszönöm. Hát én csatlakozom, az irányelveink, a rendeletek nem érnek semmit, ha nincs felügyelet. Éppen ezért mindig el kell gondolkozni azon, hogy mit csinálunk. A bürokráciát mindig felügyelni kell. Ugye hallottunk erről a belső felügyeletről és a pénzről, hát igaz, persze itt lehet együttműködni, és lehet az egyik országtól tanulni, a best practice-eket, a legjobb gyakorlatot, és tovább lehet adni a tapasztalatokat. Én a célirányos ellenőrzést az első hozzáférési helyen hangsúlyoznám, és hát például, ha meggondoljuk, hogy úgy Rotterdam, Hamburg, Genova hozzáfér az Európán kívüli országokból érkező anyagokhoz, és hogyha ott nincs ellenőrzés, és ezt nem is tudják elvégezni, mert túlságosan nagy a mennyiség, akkor bizony nehéz az adott országokon belül megfelelő ellenőrzést végrehajtani, és a hiányosságokat felfedezni, felfedni. Úgyhogy közösen kell elgondolni, hogy a belépéskor hogyan lehet e az ellenőrzést fokozni, és hogyha vannak gyenge pontok ezeken a belépési helyeken, az importőröknél, akkor, és hát az importőrök akkor ezt megtudják, hogy ott laza az ellenőrzés, és akkor sokkal inkább oda csatornázzák. Hogyha tudják, hogy ebben vagy abban a kikötőben nincs komoly ellenőrzés, akkor ott fog a záru beérkezni az Unióba, és ö, ahol az ellenőrzés meg szigorúbb, azokat a belépési helyeket kerülni fogják az importőrök. Éppen ezért szeretném tudni a bizottságtól, hogy mit gondol, mit lehet tenni itt, és hogyan lehet az szolidaritást is növelni. És hát sokkal nagyobb ellenőrzést kellene biztosítani a tengeri kikötőkben, persze ez komoly költséget eredményez, ez azonban egyben a hatékonyságot is növelné, hogyha a belépő kikötőkben jobb lenne az együtt, az ellenőrzés, és hát akkor egyben költségeket is meg lehetne takarítani. Köszönöm. Schwab Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom ahhoz, amit elmondtak a kollégák. Köszönöm a bizottságnak ezt az átfogó bemutatást a fogyasztóvédelmi hálózatról. És hát valóban nem könnyű megítélni, hogy mennyire sikeres, illetve mennyire erősödött, fejlődött ez a hálózat az elmúlt években, de nagyon pozitívnak tartom, hogy a bizottságnak olyan intézkedéseket sikerült hozni a RAPEX globális kontextusban, és így módon hozzájárult az európai belső piac fejlődéséhez, illetve világpiacba való integrálódásához, és amit Kuneva asszony a kínaiakkal, amerikaiakkal csinált, azt nagyon pozitívan értékelem. A második dolog, amit felvetnék, és hát ezt hét kolléganő jelentésével kapcsolatban is meg fogjuk vitatni. A jövőről kell beszélnünk, hogy egyáltalán hogyan fogjuk a scoreboardot fejleszteni oly módon, hogy válaszolni tudjunk az azokra a kérdésekre is, amelyek itt most felmerültek, és hát anélkül, hogy visszatérnék az öt prioritásra, amelyet a bizottság meghatározott, szeretném feltenni a kérdést, hogy mit ajánl a bizottság, hogyan lehet továbbfejleszteni ezt a fogyasztói szkorbordot, milyen jogszabályalkotási, illetve milyen javaslatokat lehetne tenni, amely a leginkább segíteni akár a parlament munkáját is ebben a csomagban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Néhány kérdés részemről is, és aztán majd a bizottság képviselőjét kérem, hogy válaszoljon, és hát ha van valaki, még van időnk, de azt hiszem, hogy az egyik kolléganő beteg, úgyhogy ezért a kettőt összekapcsoltuk, úgyhogy Később kerül majd sor a fogyasztói szkorborddal kapcsolatos jelentés megtárgyalására, de lesz még lehetőség majd a follow-upra ezzel kapcsolatban. És ami érdekes, és az elemzésből kiderült, hogy ez egy nagyon sok részből álló válasz volt, ugye sok állam nem csinált semmit, és hát aztán a korreláció az ugye függ az ország méretétől is adott esetben, tehát itt nagyon sok a különbség. Ugye láttuk, hogy vannak itt a tagállamokból kérdések. Ugye Dánia 14-et nyújtott be, Olaszország meg kettőt, szóval itt az ország méretével nincs ez mindig kapcsolatban, és ez nagyon olyan, mint egy ilyen, ilyen patchwork, és hát milyen technológiát alkalmaznak, szeretném, hogyha szólna néhány ezzel kapcsolatos problémával, problémáról is, és hogy itt lesz további befektetés, milyen módon próbálják majd megoldani ezt, hogyan lehet a tagállamokat erre rávenni, még egy kérdés. Említette, hogy itt ilyen inkább kollektív kérdésekről, nem egyéni ügyekről van szó. És nem, tehát nem az egyéni felvetések állnak a középpontban, de hát azért ez is egy fontos kérdés, és talán el tud mondani néhány gondolatot arról, hogyan próbálják ezt integrálni szintén. Végül felírtam ez a kollektív vízkeresettel kapcsolatban, és ez nagyon fontos a mi bizottságunk számára. Ha a rendelet hatáját bővítjük, akkor az egyik opció éppen ez lenne. És hát szeretném, hogyha elmondaná, hogy mit tart erről, hogyan lehet ezt a projektet előbbre vinni. Köszönöm szépen a kérdéseket, nagyon sok kérdés hangzott el, és egyesek ugyanazokkal a témákkal foglalkoznak, aztán pedig vannak olyanok, amelyek nagyon egyediek, úgyhogy megpróbálok válaszolni, és aztán pedig, ha van lehetőség egy második fordulóra, akkor megpróbálok még egyéb kérdésekre is választ adni. Számomra a legfontosabb téma ebben az esetben az, hogy Mit szeretnénk adni az állampolgároknak? Miért van szükség erre a hálózatra? Miért van szükség a végrehajtásra? mi a szerepük a fogyasztói jogoknak a teljes jogalkotási keretben. Ebben az értelemben senki nem kérdőjelezi meg, hogy a fogyasztóknak legyenek-e jogai, hogy jó-e vagy sem, hogy panaszt tehetünk, de ugyanakkor az az érzésem, hogy a fogyasztói jogok elismerése nem annyira fontos, mint egyéb prioritások a különböző kormányok napirendjén. Ez valószínűleg nagyon sok elhangzott kérdéshez vezethet, mint például amikor forrásokról beszélek, amikor a végrehajtáshoz szükséges időről beszélek, amikor arról beszélünk, hogy hány, hány megkeresést intéztek az egyes országokban. Itt megint csak mindez ahhoz a kérdéshez vezet, hogy mi a prioritás. A végrehajtóknak érdeküke, hogy az európai fogyasztók érdekeit védje, vagy sem. Ha igen, akkor komolyan veszik ezt, megteszik a szükséges lépéseket. Ezért olyan hiányosak a számok, és az ország mérete nem feltétlenül határozza meg az esetek számát. Ha egy dolgot megváltoztathatnék most, hogy itt ülök Európában, az az lenne, hogy a kormányok politikai prioritásait alakítsák át, tehát hogy fontosabb legyenek, fontosabbak legyenek a fogyasztói jogok. Azt hiszem, hogy ebben az esetben egy oldalon állunk, és ezt együtt el is tudjuk érni. Ha rátérek a nehézségekre, ugyanis volt egy kérdés, hogy melyek a kritikus kérdések, milyen megoldásokat lehet nyújtani. A kritikus kérdések részben a forrásokhoz kapcsolódnak, már beszéltem az anyagi és emberi forrásokról. De azt is láttuk, hogy nem valamennyi illetékes hatóság építette ki technikai szempontból a rendszerhez való hozzáférést. Ez egy biztonságos rendszer, ugyanazt a rendszert használjuk, mint ami a Schengeni rendszer, tehát ez egy intranet, a vezetéket el kell vinni a számítógépig, hogyha nincs kiépítve a rendszer, akkor lehetetlen megvalósítani azt. Aztán, aki a számítógépet használja, annak ismernie kell a programot, tudnia kell idegen nyelveket, és a többi, és a többi. Ezért lehet nehéz együttműködni más kollégákkal. Aztán egyéb kritikus kérdések elhangzottak, Gebhardt asszony is megemlítette ezt. Valószínűleg ez nem egy optimális megoldás. Tulajdonképpen csak találgattunk, hogy hogyan lesz majd ez az egész, hogyan fog alakulni, hogyan kell együttműködniük a végrehajtóknak, és most, három évvel később, már konkrét tapasztalatokkal rendelkezünk. Talán módosíthatjuk a végrehajtási szabályokat, felhasználó barátabbá tenni azokat, vagy célzottabbá. Talán finomíthatnánk az adatbázison, milyen adatterületekre van szükség, mely adatok legyenek láthatóak az egyes végrehajtók számára. Például, hogyha a bizottság számára valami láthatóvá válik, a kérdés, elhangzott a kérdés, hogy milyen esetekkel foglalkoznak, akkor nem tudok erre választ adni, mert én bizottságként nem láthatom ezeket az eseteket. Mert természetesen, hogyha a végrehajtókkal beszélek, akkor nyilván tudom, hogy mivel foglalkoznak. Például a 700 esetből nagyon sok olyan eset van, amely a három különböző sweepre vonatkozik. Például a repülőjegyek árusító weboldal, aztán műszaki cikkeket árusító weboldal, illetve mobil technológiához árusított tartalmakra vonatkozik. Tehát, hogyha rosszul működő weboldalt beazonosítják, akkor egy megkeresést intéznek hozzánk. De ez a spamre is vonatkozhat, nagyon sok különböző területre. A statisztikák alapján azt kell mondanom, hogy a leggyakrabban megsértett irányelv az a kereskedelmi, illetve reklámokra vonatkozó irányelv. Ha statisztikákról beszélünk, akkor egy iránymutatást adhatok erre vonatkozóan. Átlagos napok száma, amelyeket egy megkeresésre fordítunk, körülbelül 150-170 nap. Hogy ez túl sok vagy túl kevés? Ezt mindenki átgondolhatja. Nyilván egy weboldal tartalmát nagyon egyszerű megváltoztatni, 5 perc alatt én magam is meg tudom ezt tenni, ha akarom. De ha én magam egy végrehajtó vagyok, és szeretnék megváltoztatni egy weboldalt, akkor először bírósághoz kell fordulnom, a vádlótnak pedig lehetősége van arra, hogy fellebbezést kérjen, és az idők végezetéig mehet így. Tehát megint csak a kérdés az, hogy megvannak a jó eszközeink? Legális szempontból eléggé aktívak vagyunk? Vannak eszközeink, amelyek lehetővé teszik, hogy gyorsan lépjünk. Ugyanis vannak eljárási határidők, amelyeket be kell tartanunk, hogyha a lehető legrövidebb határidőt alkalmazunk, még akkor is hónapokról beszélhetünk, hogy egy weboldalt megváltoztassanak. Tehát ez egy operatív kérdés, amelyen el kell gondolkoznunk a végrehajtókkal együtt. Aztán, hogy hogyan kezeljük ezt a témát, workshopokat szervezünk, hogy a témákat beazonosítsuk például az alkalmazandó jog tekintetében, melyik jogot kell alkalmazni szabálysértésnél, aztán szankciókról is volt egy workshop megbeszélésünk. Aztán felmerült a kérdés, hogy hatékony-e, hogyha megnevezzük a bűnösöket, vagy pedig addig kell várni, ameddig egy bírósági döntés születik, amelyet nem fellebbez meg senki. a végrehajtói közösséget összehozzuk tehát, és nagyon nyíltan beszélünk arról, hogy mit tehetünk, hogyan tegyük. Jól működik-e a végrehajtás? Itt megint statisztikát tudok említeni a 700 említett esetből. Kevesebb, mint 10%-át az eseteknek nyitottuk meg több mint egy évvel ezelőtt. A 700-ból körülbelül 60 esetünk van, amelyek már több mint egy éve nyitva állnak. Talán bíróság előtt vannak már, úgyhogy ott a végrehajtók semmit nem tehetnek, de lehet, hogy egyes, eseteket, egyes esetek feledésbe merültek, vagy csak egyszerűen nagyon nehezen követhetőek. December másodikán lesz egyébként egy workshopunk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk ezt a folyamatot felgyorsítani. Csak egyetérthetek azzal a megjegyzéssel, hogy a piac ellenőrzés kritikus helyzetben van. Azt gondolom, illetve hiszek abban, hogy a végrehajtók, az európai végrehajtók jól végzik a munkájukat. A megállapításaink meglehetősen pozitívak a CPC területén és a termékbiztonság területén is. A tagállamban mindenkit arra igyekszünk felkérni, hogy a lehető legtöbb végrehajtási tevékenységet végez el, és legfőképp, hogy ossza meg pozitív tapasztalatait a többiekkel. Ez a leghatékonyabb eszköz ugyanis. A jó gyakorlatok megosztása a többi végrehajtóval, ez pedig például a nem minőségi termékek behozatalát megakadályozhatja. Mert ha a kereskedők egy gyenge pontot állapítanak meg a beszállítási láncban, akkor valamennyi európai fogyasztóhoz való eljutást meg tudják akadályozni. Tehát a jó gyakorlatok, a tudás, az ismeretek megosztása rendkívül fontos, főként ami az ellenőrzésre vonatkozó információkat illeti. Pénzügyi támogatást nyújtunk arra, hogy mobil laboratóriumokat hozzanak létre. Egyik kikötőből a másikba lehet ezt szállítani, hogyha arra szükség van. Megint csak a tagállam kezében van a végrehajtás. Ha úgy gondolják, hogy ez fontos, ami egyébként nem mindig áll fenn, ugyanis ezek az esetek a legtöbb esetben polgári jogi esetek, nem pedig büntetőjogiak, úgyhogy a kikötői hatóságok, illetve a határvédő hatóságok nem veszik gyakran ezeket elég komolyan. Miért különböznek a számok az egyes országok között, és miért nincsen kapcsolat az ország mérete és az esetek száma között? Ezt Harbour úr kérdezte. Igen, itt megint csak az a kérdés, hogy mennyire komolyan veszi a végrehajtó a munkáját az adott országban. Ez mondjuk már egy személyesebb megközelítés. Egy adott ügynökség vagy egység vezetője prioritásként kezeli -e ezt, vagy sem. Mert nyilván mindenki mondhatja azt, hogy én a saját polgáraimat akarom védeni, de nem akarok másokkal együttműködni Európában és ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy jó, hát ez érthető, főként a jelenlegi gazdasági válságban senki nem tud több forrást biztosítani, hát ez van. Ami pedig a kollektív jogorvoslat kérdését illeti, hogy ez jó eszköz vagy sem, az volt az elképzelés eredetileg, hogy a végrehajtóknak, a CPC végrehajtóknak hatásköröket biztosítsunk. a fogyasztó közös érdeke miatt már így is beperelhetnek vállalatokat, hogyha megvannak erre a megfelelő bizonyítékaik. De a kérdés az, hogy mi legyen a sorsa annak a pénznek, amelyel megbüntetik a vállalatokat. az ország költségvetésébe maradjon -e ez a pénzösszeg, és ha igen, melyik országéban. Úgyhogy nagyon sok kérdés merül fel, és egy nagyon egyszerű elképzelés nagyon bonyolultá válhat. Az utolsó kérdés, amelyet nem tudtam megválaszolni teljesen, ez a, az eredménytáblára vonatkozik, de szakbizottsághoz vissza fogunk térni, ugyanis van egy kollégám, aki pontosan ezzel foglalkozik, úgyhogy ő fogja a kérdéseket majd megválaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon átfogó válaszokat kaptunk. Azt hiszem, hogy Gebhard asszony szeretne még visszatérni valami kiegészítő kérdéssel, szeretne még valaki hozzászólni. Úgy látom, hogy nem, de Evelyn Gebhardt asszony, mivel a fő jelentéstevőnk a témában, talán végkövetkezetéseket levonhatná az első eszmecseréből, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék kiegészítő kérdést feltenni. Nagyon jó válaszokat kaptunk a kérdésekre, úgyhogy nincsen semmi kritikám köszönöm a válaszokat. Van egy kérdés, eh, egyszerűen van egy gondolat, amit fel akartam vetni. Azt hallottuk, hogy a tagállamokban ez a végrehajtás nagyon különbözőképpen folyik, nagyon különbözőképpen finanszírozák ezt, különbözőképpen kezelik ezt a kérdést, különbözőképpen különböző az is, hogy mennyire veszik ezt komolyan. Sőt, vannak olyan eh, tagállamok, ahol a fogyasztóvédelem általában nem olyan értéket képvisel, mint amilyet kellene, hogy képviseljen. Ez az összefoglalás, amit én el tudnék itt mondani. Az én javaslatom az lenne, hogy a tanácshoz benyújthatnánk egy szóbeli kérdést ennek a rendeletnek a végrehajtásáról, és hogy a tagállamok ezt mennyiben mennyiben felelnek meg ennek a kötelezettségnek. Ez az egyik lehetőségünk itt a parlamentben, hogy nyomást gyakoroljunk a tagállamokra. És igen és a tagállamokat kényszerítsük arra, hogy gondolják végig, hogy ezt a jogszabályt, amelyet ők maguk is amelyeknek a kialakításában ők maguk is részt vettek, ezt végrehajtják-e? Azt hiszem, hogy ez a gondolat mindenképpen fontos. Elnök, szerintem ez egy nagyon jó gondolat, nagyon jó ötlet, sőt, nemzeti parlamenti képviselőket is meghívhatunk, ővelük is vitázhatunk erről a kérdésről. Nem tudom, hogy egyáltalán hányan tudnak arról, hogy vannak ilyen esetek, tudnak-e ezekről a vívmányokról, tudják-e, hogy milyen jogokkal rendelkeznek a fogyasztók. Tehát amikor 2010-es naptárunkat tervezzük, munkaprogramunkat tervezzük, akkor erre fogunk gondolni. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének, hogy ellátogatott hozzánk, nagyon sokat tanultunk. Nagyon sajnálom, hogy a jelentéstevőnk nem volt itt, hát asszony, de ami az eredménytáblát illeti, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, nyilván az itt hallottakat is figyelembe fogjuk venni. Köszönöm szépen. We're now going to move, um, onto a, uh... Kedves kollégák, akkor most rátérnénk az utolsó napi rendi pontra, mert, mert fél hatkor ülés lesz. Tehát a textil termékek elnevezése és az ehhez kapcsolódó címkézés lesz. Nos, az elnök rémálma az, hogyha nincs itt a jelentéstevő, mert Mendez úr éppen nincs itt, jön, már küldtünk neki üzenetet, úgyhogy bármelyik pillanatban megjelenthet, megjelenhet. Kérdezem, hogy az árnyék jelentéstevők közül ki van itt. Egy pillanatra ne menjenek el, kérem. Lehet, hogy most eh, eh, ahhoz a szokatlan javaslathoz eh, fogunk eh, fordulni, hogy eh, az árnyék jelentéstevőkkel kezdjük a hozzászólást. Nem tudom, hogy hol van az úr.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 Right, the missing rapporteur has arrived. Nos, megérkezett a jelentéstevőnk. 5 órakor, 5 órakor terveztük, 5 órakor terveztük, hogy foglalkozunk az ön témájával, úgyhogy három percet késett, késik ez az óra. Úgyhogy ne erre az órára e, hivatkozzunk. Kedves kollégák, nagyon örülök, hogy a textil árukkal kapcsolatos vitát megkezdhetjük, textil termékek elnevezésére vonatkozó témát megkezdhetjük, nincs túl sok időnk. Ezzel a e, témával kapcsolatban jó lenne minél hamarabb haladni. Itt vannak a kollégáink a néppártról, néppártól Rüle asszony is itt van, aki szerintem mindennek az árnyék jelentéstevője, és Fencen képviselő, Szálvini képviselő, Kóni Cseldemóza, Zsula kollégák itt vannak, akik illetékes a témában, és az Európai Bizottság képviselője is itt van, úgyhogy nagyon örülök, hogy megadhatom a szót a jelentéstevőnek, és várjuk, hogy tájékoztasson bennünket, hogyan állunk ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Nagyon gyümölcsöző ülésre került sor az árnyék jelentéstevőkkel. Az árnyék jelentőstevők száma egyre nő, ennek körülünk Nagyon sok kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy mit akarunk itt ezzel a címkézéssel. Nagyon sokat vitáztunk, egyre több információt kaptunk, Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy bölcs dolog lenne szakértőket megkérdezni a témáról. Mi az, ami végrehajtható, mi az, ami kívánatos a fogyasztók eh, szempontjából. Ezért kértünk egy tanulmányt. Január elejére készül el ez a tanulmány. Arról, hogy eh, hogyan foglalkozzunk eh, ezzel a címkézéssel. Itt van az európai standardizáló ügybizottság, őket is meg kell kérdeznünk azzal kapcsolatban, hogy milyen kitételeknek kell, hogy megfeleljenek ezek a címkék. Aztán egy másik terület, amely fontos, az, hogy végrehajtható-e, lehetséges-e E, és e, megvalósítható-e e, az, hogy harmonizáljuk a méretekre vonatkozó címkéket, címkéket Európában. Nyilván ezt a hölgyek jobban tudják, de másoknak is van tapasztalatuk azzal kapcsolatban, hogy a különböző tagállamokban nagyon különbözőek a címkék, a méretek. Ezt is jó lenne tisztázni. Aztán a vegyi anyagok, jelenléte a textilek, textilekben, mi a helyzet a, az egészségre való hatással, aztán ezeket is feltüntetjük-e a címkén, ezeknek a meglétét, aztán a biocid termékek. Mit, mi a célunk ezzel? Mit kell tudnia a fogyasztónak? Milyen vegyi anyagokat tartalmaznak a textiltermékek? és milyen hatásai lehetnek erre, ennek az emberi szervezetre, hogyha e, ilyen vegyi anyagokkal e, textil textiltermékeket viselnek a fogyasztók. és jó, should we still... Másik e, eset, a másik téma, ami nagyon fontos, a többnyelvű címkézés, ugye a belső piacon, a többnyelvű piacon fontos-e a többnyelvű címkézés, vagy pedig magának, a szálnak a technikai elnevezését kellett csak megemlíteni. Aztán az öko címkézés. Nagyon sok eh, eh, kérdés felmerül ezzel kapcsolatban. Mit akarunk? aztán a származási ország, eredet meghatározás, ezzel is nagyon sokat foglalkoztunk már. Remélem, hogy a tanulmány, ha elkészül, akkor még több információt kapunk, és a tanulmány, ahogy már mondtam, el fog készülni január elejére. Azt reméljük, hogy a márciusi második plenárisra napirendre tudjuk tűzni, tudjuk tűzni ezt a jelentést. Lára Komi kollégánk azt javasolta, hogy megvizsgálja ezt a kérdést, és ez nem hivatalos IMCO látogatás lenne, de van erre is költségvetésünk, hogy ha valamilyen témáról többet akarunk tudni, akkor a helyszínre látogathatunk, úgyhogy köszönjük szépen a meghívást. Volt itt ezzel kapcsolatban egy kis félreértés. A textil gyártó vállalkozásokhoz való látogatásokkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy mi vár ránk pontosan, de nagyon örülök annak, hogy már nyolcan jelentkeztek, és szeretnének csatlakozni a tanulmány úthoz, és az észak-olaszországi textilgyártókhoz fogunk ellátogatni, és egy két napos látogatásra kerül sor. Az egész téma vizsgálata során a következőket állapítottam még meg. Az Európai Unió támogat egy projektet, ez a Bridge projekt, és ez a projekt a textil termékekre, ruházati cikkekre vonatkozik. És ennek a programnak az a célja, hogy folyamatosan nyomon lehet követni ezeket a termékeket a gyártási helyétől az eladási helyig, és a vonalkóddal rendkívül sok információt lehet szerezni, sőt, ez interaktív, még információt is adhatunk e, az egyes e, termékekről. Talán ezzel jobban tudjuk e, informálni a fogyasztókat ahelyett, hogy a címkéken annyi információt helyeznénk el, hogy ezt már el se tudják olvasni és fel se tudják fogni. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mi az elengedhetetlen a fogyasztó számára. Fontos-e az ECO címkézés? Fontos-e az, or- az ország, származási ország, vagy eredet meghatározás? Azt hiszem, hogy hamarosan sikerül majd megegyeznünk az új szálak bevezetésével kapcsolatban, és az erre vonat, ezekre vonatkozó tanúsítványokkal kapcsolatban szeretnénk javítani a fogyasztók helyzetét, és emellett szeretnénk az belső piacot a jövőre felkészíteni és javítani. Remélem, hogy ez a textiltermékek esetében is jobban fog működni és egységesül valóban Európa, és tényleg egységes lesz a piac is. Itt tartunk most ezzel a dologgal, úgyhogy várom a kollégák hozzászólásait, megjegyzéseit, esetleg kérdéseit. Köszönöm szépen, Tron. Nagyon nagy érdeklődéssel vártuk megjelenésedet. És Elképesztő voltál egyébként, mert soha nem hallottam még jelentéstevőt, aki az utolsó mondatban említette volna meg a bizottság javaslatát. Úgyhogy meg kell majd beszélnetek az árnyék jelentéstevővel, hogy ezt hogyan közelítitek meg. És talán az egyéb kérdéseket pedig külön projektként állapítjátok meg, de talán a textilgyártók majd egy lendületet adnak ezzel kapcsolatban. De természetesen ez rajtatok múlik. De nagyon szórakoztató volt egyébként az előadásod. Nagyon komoly is egyébként, mondja a jelentéstevő. Természetesen, mondja az elnök. Komi asszony. Grazie, grazie mille Presidente. Vorrei ringraziare anche i relatori. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, akivel nagyon jól tudok együttműködni. A jelentéstevő által felvetett javaslat egy nagyon komoly, jó minőségű jelentést irányoz elő, főként azért, mert a textil ágazat különböző egyéb ágazatokhoz is kapcsolódik, egyéb területekhez, mint például a gazdaság, a kereskedelem, az egészségügy, a fogyasztóvédelem. És azt gondolom, hogy ebben az esetben a cél az, hogy próbáljuk meg a fogyasztókat védeni, ugyanakkor viszont egyszerűsítsük az eljárásokat. Az új szálak, anyagszálak integrálásával kapcsolatban. Ez a fogyasztók és a gyártók szempontjából is nagyon fontos. De ennek érdekében körültekintő címkézésre van szükség, de a címkézésnek kötelezőnek kell lennie. Olaszországban ez már kötelező, tehát a címkén utalni kell arra, hogy hogyan kell rendben tartani a terméket, hogyan kell megőrizni állapotát, és kis piktogramokkal mutatjuk ezt be. Ez minden ország máshogy csinálja, ezért van szükség arra, hogy egy egységesebb formát tudjunk megállapítani. Olaszországban tanulmányokat végeztek, és azt láthattuk ez alapján, hogy a címkézési költségek költségeket a termelőnek, a gyártónak kell állnia. Aztán pedig ott van a biztonsági téma. Illetve vegyi anyagok használata a textiltermékekben. Ez eléggé bonyolult, főként a reach kapcsolatban. A REACH az kötelező érvényű, azt tiszteletben kell tartani, Ezt nem szükségképpen teszik így olyan e- textiltermékek esetében, amelyek Kínából érkeznek Európába. Úgyhogy biztosítanunk kell, hogy a REACH-et végrehajtják, nem csupán az Európában gyártott termékek esetében, hanem a más országokból érkező termékeknél. És itt különösen körültekintőnek kell lennünk, és határozott álláspontot képviselnünk, hogy blokkoljunk minden olyan terméket, amely nem tartja tiszteletbe a REACH követeléseit ez valamennyi európai országra kell vonatkozzon. Nagyon sok tagállamban nem fordítanak elég figyelmet a ricsre. Ami szintén nagyon fontos, főként hazám esetében, az a Made in címke. Ez védi a fogyasztókat, de a KKV-ket is, illetve a kézműveseket, hiszen ez valóban azonosítja a a termék minőségét és biztonságosságát. Határozottan gondolom, ahogyan egy kollégám, Muscardini asszony, nagyon körültekintően hogy figyelt erre a témára, azt mondta, hogy ez a Made in ez különösen nagy kihívást jelent, ugyanis ez a címke a végterméken szerepel. És nekem az lenne a javaslatom, hogy ezt a textilipar esetében nyissuk meg. Ugyanis a textilipar a, azon Made in koncepciótól el tudna rugaszkodni, amely a tanácsban már évek óta megrekedt. Tehát a Made in címkét akkor tennék rá a termékre, amikor megérkezik az, az adott termék az adott országból, és nem csak akkor, amikor egy gombot vagy egy más kiegészítőt felvarnak rá, és onnan késztermékké nyilvánítják. Úgyhogy a textil maga lenne az alapvető jellemzője annak, hogy hol gyártották az adott terméket. És fontos lenne biztosítani, hogy ezt a terméket az adott országban állították össze és gyártották le teljes mértékben, teljes egészében úgy, ahogyan az a címkén szerepel. Nagyon sok multinacionális vállalat kiszervezte gyártását. Úgyhogy az első lépés, amit megtehetnénk, az az, hogy a textil legyen az alaptermék, az alapelem, és ez alapján tudjuk meghatározni, hogy hol gyártották az adott terméket. Múlt héten egyébként Olaszországban voltam, és lehetőségem volt arra, hogy beszéljek valakivel, aki egy vállalat menedzsere, és elmondta, hogy a méreteket a női ruhák esetében megváltoztatják, mégpedig a gazdasági állapot függvényében, hogyha gazdasági válság van, akkor a méretek 42-esről a 40-esre csökkenhetnek. És ezt észrevehetjük, amikor elmegyünk vásárolni, akkor látjuk, hogy különböznek a méretek a megszokottól. És a méretek megváltoztatását egyébként marketing szempontból is felhasználják, ugyanis nyilván sokan jobban örülnek, hogyha 40-es ruhát viselnek, mintha 42-est kéne viselniük. Ez meglehetősen elfogadott dolog. Úgyhogy a méret címkézés valószínűleg ebben az esetben problémás lehet, főként a különböző vállalatok marketing tevékenysége szempontjából. Aztán a többnyelvű címkék, hát nem lehet egy egész szótárat rávarni a ruhára, úgyhogy nem lehetnek a címkék túl hosszúak. Nem minden polgár ért angolul vagy franciául, úgyhogy nehéz lenne egy vagy két nyelvet kiválasztani. A javaslatom az lenne, hogy a többnyelvűség ötletét tartsuk meg, és úgy helyezzék el a címkéket, hogy ezt könnyen le lehessen szedni. és amikor a címkék valamennyi összetevővel rendelkeznek, tehát felsorolják a az összetevőket, az allergia figyelmeztetést és a többi, akkor a nem szükséges nyelvi változatokat le lehetne szedni. Korábban nem lehetett könnyen kiszedni a címkéket, a Nike egyébként most egy új címkét fejlesztett ki, ami könnyen eltávolítható. A javaslat egyébként nagyon hasznos, és azt hiszem, hogy a munka maga ösztönző, ösztönöz arra, hogy túlmutassunk a bizottság javaslatán. A textil az egyik legfontosabb ágazata a gazdaságnak. És azt hiszem egy olyan terület, amely leginkább közel áll a fogyasztók szívéhez úgyhogy én is rendelkezésre állok, bármilyen kérdés szívesen fogadok. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, az asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a nagyon élénk vita kezdetet, vita indítót. Olyan sok különböző dologhoz szeretnék hozzászólni, hogy nem is tudom, hol kezdjem. Ott kezdem, hogy a bizottság javaslata nem problémás, tehát különös gondunk nincsen vele. Teljesen logikusnak tűnik, hogy könnyíteni akarjuk a helyzetet. Ezzel nincs is semmiféle probléma. Egyetértek, hogy ki kell terjeszteni a javaslat hatáját, és be kell foglalni a címkézés egyéb aspektusait is. A kérdés az az, hogy mi képesek vagyunk-e kidolgozni a legjobb megoldást. Néhány megjegyzéshez még, ha tegyek hozzá valamit. Rendkívül fontos, hogyha a fogyasztó vásárol valamilyen ruházati terméket, akkor a saját nyelvén olvashass el, hogy milyen fajta textíliát ölt magára. És ezt meg kell könnyíteni a társaságok számára egy listával, csak a probléma az, hogyha meg lesz ez a hosszú lista a különböző nyelveken a ruházati termékekkel, akkor ez egyszerűsítést jelent de hát erre szükség van például a ruhák tisztításakor, hogy mindenkinek el kellene ezt fogadnia. A kiinduló pont az kell, hogy legyen, hogy gondoljuk meg, hogy mi jó a fogyasztónak, és a fogyasztónak képesnek kell lenni arra, hogy megtudja, hogy milyen az összetétel a saját nyelvén. Ugyanakkor egyre több új termék jelenik meg, új szálak, textilipari alapanyagok, és hát ott már harmonizálni lehetne a nyelvi kifejezéseket oly módon, módon, hogy például mindenütt ugyanúgy hívják az új szálakat, új anyagokat, mondjuk ugyanaz legyen az elnevezés, és hát ez Persze sok esetben nem egyszerű, hogyha ezeknek az új szálaknak a harmonizációját akarjuk megvalósítani, de hát ez egy kötelező következmény, kell, hogy legyen, hogy szerepeljenek a tisztítási utasítások a ruházati terméken. Ez egy fontos követelmény és ezt persze a gyártóknak figyelembe kell venni, és be kell tartani. Ugyanis el kell kerülni azt, hogy a ruhákat rosszul kezeljék, a textil termékeket. Hogyha csak szárazon lehet, vagy vegyileg lehet tisztítani, vagy csak nagyon alacsony hőfokú vízzel lehet mosni, akkor ennek ott kell állni a terméken, és sokszor a fogyasztók ezek nem világosak, nem tartják be, szóval nem szabad félrevezető információt adni a fogyasztóknak. Ez kötelező kell, hogy legyen. Úgyhogy ezt támogatjuk, és ez rendkívül fontos, hogyha vannak maradékanyagok, vagy vegyi anyagok, vagy allergia, eltő vegyszerek, akkor a fogyasztónak a figyelmét erre természetesen fel kell hívni. És még egy megjegyzés a méretekkel kapcsolatban. Ha jó lenne ezzel kapcsolatban is tenni valamit. Ez egy érzékeny kérdés egyébként. Dániában az európai méretkategóriákat használjuk. Én 36-osat hordok, de Olaszországban ez 42-es is lenne, majdnem. Tehát Úgyhogy az európai fogyasztók, és ebben biztos vagyok, hogy nagyon jó ötletnek tartanák, hogyha méreteket harmonizálni tudnánk. És ha azt mondjuk, hogy valami 42-es, akkor az meg kell, hogy feleljen bizonyos méret előírásoknak és hogyha azt akarjuk, hogy a fogyasztók interneten keresztül vásároljanak, akkor lényeges, hogy bízhassanak abban, hogy a méret, amit ott megadnak, az tényleg az, amire gondolnak. Úgyhogy meg kell nézni, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt is bevonjuk az irányelv körébe, hatája alá, és ha nem, akkor meg kellene nézni közelebbről, hogy hogyan lehet a méretekkel foglalkozni, hogy ne vezessenek bennünket folyamatosan félre a méretek. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt Rüle asszonynak adom meg a szót, köszönöm a titkárságnak a munkáját. Jó lenne a standardizációs szabványbizottság bizottsággal felvenni a kapcsolatot, hogy ugye ugyanolyan méret legyen minden nőnek, gyereknek, hát de van itt egy információ, mert ez, ez, itt már elindult a munka, sőt, már, már sok minden történt, ezt majd körbe fogom adni, de először a szony, úgyhogy bocsánat, hogy félbeszakítottam most textiltermékekről, az elnevezésről, és nem ruházati termékekről beszélünk, hanem textil anyagokról. A ruházati termékek nagyon sokféle textilanyagból készíthetők, és csak szeretném a raportőrt emlékeztetni, hogy a feladata az, hogy a textil elnevezésről és címkézésről beszéljen. Sok esetben persze megjelenik ez a ruhadarabon is, és meg kell adni, hogy milyen textilből készült a ruhadarab, de itt most a textilekről van szó. És azt hiszem, hogy óvatosnak kell lenni kollégák ezen a szinten, nem mintha nem szeretnénk foglalkozni majd ezzel a kérdéssel is később, a ruházati termékekkel, de most egyelőre a textilipari termékekről van szó. Rüle asszony Pontosan ezt szerettem volna elmondani, úgyhogy a számba vette ki a szót. Nekem is az a benyomásom, hogy most a tulajdonképpen jelentést szem elől tévesztjük, ugye ben elsődlegesen az olasz textilipar kerül itt előtérbe, ismerem a problémáikat, és hát a kezdeményezésben én is részt vettem a Made in megjelöléssel, de hát sajnos ennek semmi köze ehhez a jelentéshez, úgyhogy ez most itt nem a megfelelő hely. Én azt hiszem, hogy arra kellene összpontosítanunk, ami a napi rendünkön szerepel, és itt nem a méretekről van szó véleményem szerint, sem pedig az olasz textilipar jövőjéről, sem pedig a bridge tervről, ugyanis ez már adatvédelemmel is összefügg, úgyhogy ha ebbe is belevágunk, akkor csak bonyolítjuk az életünket meg a vitát, úgyhogy tényleg sürgetően kérem, hogy a lényegre arra koncentráljunk, amivel foglalkozunk, azt próbáljuk megvitatni, és nem pedig folyamatosan bővíteni a témát. Még senki nem tudott meggyőzni engem, hogy ez az irányelv miért kell, hogy nagyobb hatályú legyen, miért kellene bővíteni ennek a hatáját. Rojtovasszony és Váb úr, ők a hozzászólok, és utána majd jön az összefoglaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon örülök annak, hogy Rüle asszony elmondta mindazt, amit én is elmondtam volna, de ha megengedik, akkor azt a kérdést vetném fel, ami a címkézéssel függ össze. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy a textilipar képviselői örülnének, hogyha hasonló rendszer állna rendelkezésre, mint például a játékiparban, ahol van egy CE címke, és ha ez kötelező lenne nem csak a gyártók, hanem az értékesítők számára. És ez azt jelenti, hogy csak olyan árukat lehetne Európába behozni, amelyek bizonyos kritériumoknak megfelelnek. A textilipar képviselője a RICS irányelvet is üdvözölték, ugyanis azt gondolják, hogy így az importőrök is meg kell, hogy feleljenek bizonyos minimális egészségügyi minőségi kritériumoknak. És a címkézést segíthet a REACH alkalmazásában. A képviselőtársam szólt a származási ország megjelöléséről. Ez egyszerűnek tűnik, de már nagyon régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel persze kérdés, hogy hány százaléka a terméknek kell egy bizonyos országból származnia ahhoz, hogy azt származási országnak adjuk meg. Ezért van egy olyan javaslat, hogy a Made in Europe címke jelenjen meg. Na most ez segíthet a válogatás során, és esetleg egyfajta százalékot meg lehetne adni, hogy mondjuk 60 százalék és akkor ennyiben ez, ennek Európából kell származnia. Ez egy nagyon fontos kritérium, de a legfontosabb az egész problémában az, hogy nagyon sok anyagot importálunk Európában, és sok márka gyártó van, akik egy bizonyos márka név alatt gyártanak, de hát ez Ázsiában varják meg, és ázsiai anyagokat alkalmaznak, és mégis európai márkákról beszélünk. Úgyhogy ez egy olyan <clears throat> kérdés, amit meg kell magyarázni a fogyasztóknak is, és azt a fogyasztóknak is tudniuk kell, hogy azok a textíliák, amelyeket magukra öltenek, azok biztonságosak, egészségügyi szempontból ártalmatlanok. Ez talán fontosabb, mint a méretek, amelyek itt szintén szóba kerültek. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen arra, eh, azt is, hogy utalt eh, az irány, illetve a rendeletnek a tárgyára. Ez tényleg nagyon fontos. Ez az új eh, szálak bevezetésére vonatkozik ez az új javaslat, úgyhogy összességében nagyon sok jogbizonytalanságot eh, szüntethet meg, a, és a belső piacot ezzel így ösztönzi. Azt, gondol, azt gondolom, hogy az új innovatív eh, szálak elterjedéseit sokkal gyorsabb lesz, és az új szálakat sokkal gyorsabban föl lehet venni az, a, eh, jogszabályba. És ezzel az eh, belső piac innovációs képességét erősíteni lehet. Persze, számos kérdés van, amelyek nagyon izgalmasak lehetnek, a biztonság, az egészségvédelem, a méretek, a made in jelek, stb. Aztán Gebhardt asszony említette a gyermekmunka kérdését, itt eh, távol-keleten. Hát nyilván ezen kérdésekkel kapcsolatban nem szabad eh, a világos eh, vélemény nyilvánítástól megriadni, de hát ezeknek túl sok köze nincsen ehhez az jogszabályhoz. Azt gondolom, hogy összességében mm, rugalmas és mértéktartó szabályozásra van szükség az európai belső piacon. Már most is léteznek ugye a made in jelzések, ezek lehetségesek, ezeket lehet használni. Ezeket, a kérdés az, hogy ezeknek a kötelező bevezetését akarjuk-e vagy nem. Ugyanez érvényes a ruhaméretekre. Malcolm javasolt egy standard egy standard méretet, nekem is 40-es az ing méretem, hát meg fogom nézni, hogy mit javasoltál. De ami a többi kérdést illeti, sok sikert kívánok a jelentéstevőnek a munkájához. Uh, um, Köszönöm szépen. Nem kell, nem kell aggódnod ezzel a problémával kapcsolatban. Mint árnyék jelentéstevő foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Thank you, Chair. Well, um... Köszönöm szépen, elnök úr, mondja az Európai Bizottság képviselője. Szeretném elmondani, hogy itt egyszerűsítésről van szó. Az Európai Bizottság azért javasolta ezt az új jogszabályt, mert a meglévő szabályozási keretet akarta egyszerűsíteni. Természetesen az Európai Bizottság nyitott és hajlandó bármilyen más kérdésről vitázni, akár címkézéssel kapcsolatban, de ezt a jelenlegi javaslattól elkülönítve kellene ezt a vitát lefolytatni mert ezzel szeretnénk haladni minél gyorsabban. Végül pedig nagyon várjuk a tanulmányt, reméljük, hogy ezt megkapjuk majd mi is, és rendelkezésre állunk a további vitára. Hogyha kívánják, akkor a tanácsi eh, előrehaladásról tudok tájékoztatni. A tagállamokkal együtt működünk ebben a témában. A svéd elnökség és az Európai Bizottság is azt gondolják, hogy nagyon közel állunk már a tagállami konszenzushoz. Az új szöveg jó alap lehetne a parlamenttel való tárgyalások megkezdés, megkezdéséhez. Nagy különbségek vannak az Európai Bizottság által elfogadott szöveg és az új szöveg között. Itt főleg a módszerek standardizálásával kapcsolatos kérdésekről van szó, amely a függelékben van, ez nagyon technikai, e, és egyébként a szöveg jogbiztonságát és világosságát szeretnénk javítani, tehát ezek is technikai változtatások. Köszönöm elnök, köszönöm Mandels úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A téma, amelyet ön felvetett, tehát az irányelv hatája, ez éppen szerepelt az árnyék jelentéstevőkkel való vita során. Egyszerűen csak lemásoljuk azt, amit javasoltak, vagy hogy járunk el. Ha én jól értettem, elég sok negatív aspektus felmerült az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban, de e, arra következtetésre jutottunk az árnyék jelentéstevőkkel, hogy most megvan a lehetőségünk arra, hogy javítsuk a helyzetet az európai fogyasztók számára, hiszen politikusok vagyunk, és ez a feladatunk. És hogyha ezt azt szolgálja, ezt azzal tudjuk szolgálni, hogy kibővítjük a hatályt, akkor ezt is végig kell gondolnunk. Vitáztunk az Európai Bizottsággal, és és ők is látták az előnyöket, természetesen meg akarták osztani a két kérdést. Gyorsuljunk föl, egyezzünk meg abban a kérdésben, ami most az asztalon van, és a jövőben majd fel eh, léphetünk újabb javaslatokkal a címkézés területén, mint ahogy ezt most is tettük. Nos, hogyha ez már ez jó javaslat is lehet akár, de meg kell néznünk, hogy mi az, ami lehetséges, mi az, ami végrehajtható, és az európai polgároknak milyen előnyt tudunk biztosítani a belső piacon. Pontosan erről van szó. A végső következtetésem a következő. Ami a hatályt illeti, ragaszkodjunk az ehhez a hatályhoz, és várjunk arra, hogy az Európai Bizottság benyújtson egy javaslatot a címkézéssel kapcsolatban, de meg kell várnunk ugye azt, hogy az Európai Bizottság kezdeményezzen. De egyébként mi, mint politikusok, meg kell, hogy mutassuk azt, hogy az európai polgárokért és az európai iparért és az európai gazdaságért dolgozunk. Hogyha ezt bizonyítani tudjuk, akkor megfelelünk a feladatunknak, amire megválasztottak bennünket. Erről beszéltünk a, a árnyék jelentéstevőkkel. Nagyon komplex technikai javaslatról van szó, de ha kibővítjük ennek a hatáját, akkor ez még bonyolultabb lehet, olyan bonyolult, amilyen bonyolultat csak akarunk. Végeredményben valamilyen kiegyensúlyozott javaslatot kell találnunk. Ami a Made in kérdését illeti, erről már elhangzott egy javaslat, jövő héten a plenárison Eston asszony a Made in kérdésével kapcsolatban állásfoglalást fog, illetve nyilatkozatot fog tenni, és akkor többet tudunk majd erről a kérdésről. A végeredményben szerintem bölcs és kiegyensúlyozott jelentés lesz ennek az eredménye. Elnök, köszönöm szépen. Ami az ütemtervet illeti, mi, mi a terv? Várják-e a tanulmány végét, a tanulmány benyújtását, a tanulmány elkészítését a koordinátorok, ennek a koordinátorok zöldutat adtak, úgyhogy, úgyhogy ezt kezdhetik. Van-e valamilyen ütemterv, amelyet terveztek? Uh, yes, the, uh, Igen. Először is szeretnénk megtudni, hogy miről is beszélünk, mert hát nyilván nagyon szép dolog a pusztába kiáltott szó, Úgyhogy arra következtetése jutottunk az árnyékjelentéstevőkkel, hogy megvárjuk a szakértői tanulmányt. Január elején fogjuk ezt megkapni, úgy tudom. És ezután pedig felgyorsíthatjuk a folyamatokat márciusban, a második márciusi plenárison szavazhatunk már erről. Szerintem ez így teljesen korrekt. Ha gondolják, akkor már most tudunk egy konkrét ütemtervet felállítani, de hát nyilván először még a tanulmányt meg kell várnunk. Elnök, rendben. Természetesen az tanulmány után akkor fel tudják állítani az ütemtervet, illetve a látogatásukkal kapcsolatban is várjuk majd a beszámolót. Nos, akkor ma estére lezárjuk a munkát, lesz egy koordinátori ülésünk még, ez egy zárt ülés. Bohan úr fog szólni majd a koordinátorokhoz a bizottság részéről, komitológiai eljárás lesz a téma. Úgyhogy felkérnek mindenki mást, hogy menjen ki, és a koordinátorok ülésén részt vételre jogosultak maradjanak csak itt. A többieknek köszönöm az együttműködést, és holnap délelőtt, illetve reggel kilenckor találkozunk. Folytatjuk a munkát. Az IMKO szakbizottságban nagyon fontos témákkal foglalkozunk, például a biocidek felülvizsgálatával. Úgyhogy köszönöm most mindenkinek, hogy eljött viszontlátásra.